Buongiorno colleghi, iniziamo subito. Jó napot kívánok kollégák, elnézésüket kérem, elnézést kérek a 10 perces késedelemért. Kezdjük a napirend első pontjával. A napirend első pontja a halad a berlin látogatással kapcsolatos előkészítő munka, meg kell határozni a romániai látogatás programját, mégpedig nagyon rövid időn belül minden egyes frakció képviselője részéről. Ami pedig a 2012-es ütemtervet illeti, az elnökségtől megkaptuk ezt az ütemtervet azt gondolom, hogy ha valaki megpróbálja aláásni ennek a bizottsági többségnek az autoritását, akkor az pórul jár, és nem kerülhet sajtónyilvánosságra az ügy például, és azt gondolom, hogy ez botrány. Köszönöm asszony, ami tehát a 2012-es ütemtervet illeti, a koordinátorok irodája válaszolt az elnökség kérésére, amely több részletet kért a missziók résztvevőiről és úti céljairól egyes országokat tehát megerősítettünk, amelyeket már tavaly is jeleztünk, Spanyolország, Olaszország, Lengyelország és Franciaország, ezek az országok, és még két úti célt vettünk hozzá, amelyekről a korábbi koordinátori ülésen döntöttünk, mégpedig Spanyolországot és Németországot. A programok részleteit majd esetenként meghatározzuk. A koordinátorok döntöttek arról is, hogy jelentéstevőt jelölünk ki a bizottsági közleménnyel kapcsolatban, melynek tárgya az, hogy a 2013-as év lesz az uniós polgárság éve. Ezt az FD frakció kapta ezt a jelentést. Aztán tájékoztattam a kollégákat az AFKO elnökének egy közleményéről, itt szabályzattal kapcsolatos dolgokról van szó, a polgári kezdeményezéshez szükséges aláírások gyűjtése tárgyában. A szakbizottság elnöke azt kérte a mi bizottságunktól, hogy egy véleményt fogalmazzunk meg 5-ig, tehát holnapig ebben a tárgyban. Ahogyan már tegnap említettem a szakbizottsági ülésen, a parlament megkapta az ítéletet, az Európai Bíróság ítéletét a Tegebauer ügyben, aki egy petíciót benyújtó, és akinek petícióját 2007-ben ez a szakbizottság elutasította. Befogadhatatlannak nyilvánítottuk, ő most a bírósághoz fordult, és elérte azt, hogy szakbizottságunknak esetenként, esetről esetre meg kell indokolnia, hogy miért, tartja egy adott, miért tart egy adott petíciót befogadhatónak vagy befogadhatatlannak. Tudomásul vettük tehát, hogy megváltozott a helyzet, tehát hogyha a petíciót benyújtónak levelet küldünk a befogadhatóságról, ezt meg kell indokolnunk. A november 21-22-i ülésünkön a napirend tervezetet a következő órákban köröztetjük majd, hogy el lehessen fogadni, hiszen tegnap ez a napirend tervezet még nem állt készen. Ez tehát a koordinátorok ülésének összefoglalója, ezzel is zárjuk a napirend ezen pontját, és áttérünk a következő napirendi pontra. Ez a következő napi rendi pont, a 14-es, ...2010 évi jelentés az uniós polgárságról, a jelentéstevő Valéan kolléga, akinek meg is adom a szót. Thank you, Chair. Uh, colleagues, let me first... Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Hadd Kezdjem azzal, hogy üdvözlöm az Európai Bizottság erőfeszítéseit, miszerint meg akarják erősíteni az EU az uniós polgárság intézményét, mert ez a 2010. októberi kezdeményezésünknek is az értelme. Amikor az uniós polgárságról szóló jelentésről beszélünk, akkor talán érdemes azzal kezdeni, hogy elmondjuk, hogy ez a ház többször is aláhúzta annak a fontosságát, hogy az uniós állampolgárságot előtérbe helyezzük. A 2004 per 38-as irányelv az Európai Uniós állampolgárok és családtagjaik szabad mozgásával foglalkozik, és Ebben a kontextusban a jelentés a szabad mozgás útjában álló akadályokról is szólt, és arról, hogy a tartózkodási engedélyek, illetve a munkavállalási engedélyek megszerzésének útjában a tagállamok gyakran administratív akadályokat gördítenek. 2008-ban a az uniós jog érvényesüléséről fogadtunk el egy jelentést, amely arról szól, hogy milyen akadályokkal kell szembesülniük a polgároknak, amikor a jogaikat érvényre akarják juttatni. Vannak eh, administratív eh, korlátok, és eh, szerettük volna, hogyha konkrét eredményeket tudunk elérni. Emellett volt még egy jelentés a ház előtt, 2009-ben is az Európai Uniós állampolgárságról, amely a jogok határon átnyúló élvezete útjában álló akadályokról szólt, és ott felszólítottuk az Európai Bizottságot, hogy készítsen listát az ilyen akadályokról, és megoldási javaslatokat is a 2010-es, 14-es igazságügyi program pedig szintén az Európai Uniós állampolgárokat kívánja a saját megvalósulásának előterébe helyezni. 2010-ben én voltam a jelentése az uniós polgárságról szóló jelentésnek, az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása témájában, és a petíciós szempontból próbáltam megközelíteni ezt a kérdést, megvizsgálva a 2008 és 2010 között általunk vizsgált petíciók ügyét, 300 petícióval foglalkoztunk ebben az időszakban. Mivel a jelentésben nem tudunk kitérni az összes az Európai Bizottság által azonosított akadályra, már pedig az Európai Bizottság 25 komoly akadályt azonosított, úgy döntöttünk, hogy az általunk megkapott panaszok legfontosabbjaira koncentrálunk, például a TB hozzáférés, a szabad mozgás, illetve a diplomák el nem ismerése volt az a három fő téma, amire koncentráltunk. Én egy szakértői anyagot köröztettem a kollégák között, és ez a szakértői anyag foglalkozott ezekkel a problémákkal. Most részletekbe nem bocsátkoznék. Talán néhány dolgot elmondanék a szabad mozgással kapcsolatban. Mindannyian tudjuk, hogy ez a jog mennyire fontos az állampolgárok szempontjából. Az állampolgárok között ez az egyik legismertebb Európai Uniós jog, 88% az EU polgároknak tud arról, hogy van mozgáshoz fűződő, szabad mozgáshoz fűződő joga. Köszönöm, kedves kollega, majd viszonzom alkalomattán. Tehát, mint mondtam, a mozgáshoz való, szabad mozgáshoz való jog az egyik legismertebb jog, és mégis a négy szabadság között talán a legkevésbé kimunkált vagy kidolgozott. Ezért is gondolom, hogy ezekre a problémákra kell koncentrálnunk. Ami a TB jogosultságokat illeti, nagyon bonyolult a vonatkozó jogi háttér. Az állampolgárok nehezen értik, és még a hatóságok is gyakran tévesen alkalmazzák a jogszabályokat. Ami a diplomák és kvalifikációk elismerését illeti, ott nyilvánvalóan a 2006 2005 per 36-os irányelv végrehajtására kell koncentrálnunk, mert ez szabályozza a kölcsönös elismerést. Nemzetiségi alapon, vagy állampolgársági alapon történő diszkrimináció még egy olyan kérdés, amivel eh, gyakran kell foglalkoznunk, tagállamokban ilyen problémákat jeleznek. És mielőtt befejezném a gyors és rövid ismertetését a jelentésemnek, hadd utaljak vissza arra, amit eh, egy kollega is mondott, eh, nevezetesen az, hogy az állampolgároknak a petícióhoz való jogát is eh, tudatosítanunk kell, mert ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy elgondolkozzunk dolgokon, illetve megkönnyíti a bizottságunk munkáját. Itt most akkor arra kérném a kollégákat, hogy eh, javaslataikkal keressenek meg engem, illetve ezeket most terjesszék elő, és az elnök eh, asszony pedig bizonyára ismerteti a menetrendünket. Grazie. Köszönöm, Valen kolléga munkáját, illetve ennek bemutatását ma délelőtt. Megadom az igazság, hogy a főigazgatóság képviselőjének a szót, Georgiádó úr. Thank you. Um... Köszönöm szépen a szót. Először is el szeretném mondani, hogy üdvözöljük ezt a készülő jelentést, és ahogy önök is tudják, az állampolgárságról szóló jelentés a 25 intézkedés végrehajtásán túl, ami bejelentésre került, azzal a célra született, hogy vita induljon az Európai Parlament más EU intézmények, illetve érintettek között. Ezen kívül azt is javasoltuk, hogy 2013 az Európai Állampolgárság éve legyen, hogy láthatóvá tegyük az állampolgárságot, és hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen jogaik vannak az EU állampolgároknak, a 2014-es választásokra való tekintettel a választói jogokra is. Úgyhogy nagyon jókor foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk továbbvinni ezt a folyamatot, hogyan tudjuk elhárítani azokat az akadályokat, amelyek a hatékony érvényesítés útjába állnak. A bizottságunk az egyik legfontosabb kommunikációs csatorna az EU állampolgárok és az EU intézmények között. Gyakorlatilag az EU állampolgárok aggájait elsőként hallgatja meg, elvárásaikkal elsőként szembesül, és próbál segíteni gondjaikon. Úgyhogy nagyon várjuk a szoros együttműködést önökkel, hogy tovább vigyük ezt a folyamatot. Köszönöm szépen! Grazie. Köszönöm. Brendergast kolléga kért szót. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Több dologra szeretném felhívni a figyelmet a gyermekek tartását illetően. Mivel én is szülő vagyok, nagyon jól tudom, hogy a felbomlott családok esetében a férfiak, nők nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mert egyik másik szülő csak korlátozott mértékben tud hozzáférni a gyermekeihez. Nagyon sok ilyen szervezettel foglalkozom, nagyon sok személlyel találkoztam, akinek például a férje elutazott egy másik tagállamba, oda is költözött, és így nagyon nehéz a kapcsolatot tartani a gyermekekkel. Úgyhogy gyakorta a korlátozó jogszabályok miatt, vagy egyszerűen csak a nyelvi, kulturális, egyéb korlátok miatt ez nem megoldható. Tudom, hogy az EU nem foglalkozik a gyermekekhez való hozzáférés jogával, vagy a gyermek elhelyezési kérdésekkel, de mindenképpen a gyereknek az érdekeit kell szem előtt tartani. Ezen kívül Dánia kivételével <clears throat> gyakorlatilag a gyermek lakás, lakóhelyéhez legközelebb található bíróságnak kell ítélkeznie. Sajnálatos módon ö, nehezen értelmezhető, hogy hol lakik általában a gyermek. Az egyetemes értelmezésre ugyan sor került az Európai Bíróságon a 2007 per 23-as esetben, azonban ami az egyes tagállam értelmezéseket illeti, ez nem föltétlenül felel meg ennek a harmonizált értelmezésnek. Az EU jogszabályok értelmében a gyermek elhelyezésre vonatkozó jogszabályokat tiszteletbe kell tartani más országokban is. A gond az, hogy nehezen lehet hozzáférni a, a bíróságokhoz, és itt is mindig azt kellene figyelemmel kísérni, hogy a gyermeknek mi az érdeke. Függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű az illető. Köszönöm, hogy hozzászólhattam ehhez a vitához, elnök asszony. Köszönöm, Bendeglander. Danok kolléga következik. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Elnézést, hogy eh, leférfiztam. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért Veljen asszonynak, hiszen tartalmas dokumentum született a vitánk számára, és mivel én magam is részben a zöldek árnyékjelentés készítője vagyok a bizottságon belül, de ugyanakkor a Libében is foglalkozom egy ilyen jellegű témával egy jelentés kapcsán. Úgyhogy először is szeretném hangsúlyozni, hogy a dokumentumban felvázolt problémák mindegyike rendkívül fontos. Nyilván a mozgásszabadsághoz való jog elsősorban, amelyhez kapcsolódik nem kevés petíció. Ezen kívül a ö, szociális ö, védelem kérdése, a diplomák elismerése. Ami a jogokat illetve a szavazáshoz való jogot illetve, illetve a helyhatósági választásokon való jelölés kérdését. Talán annak ellenére, hogy 2010-ben ugyan ebben a témában nem kaptunk annyi petíciót, a korábbi petíciók kapcsán mégiscsak meg kell említenünk ezt a problémát. Az egyik az kollektív jelleggel született, Lettországból érkezett több mint 16 ezer aláírással. Az európai és a helyhatósági választásokhoz kapcsolódó jogok vonatkozásában 2008-ban vizsgáltuk ezt meg, és 2009 tavaszán el is fogadtuk. És talán egy másik esetet is megemlíthetnénk, észt esetet, ez is kollektív petíció volt, az idén februárban, tehát 2011 februárjában vizsgáltuk meg ezt az esetet, ez pedig az európai választásokon az állandó lakosok szavazati joga kapcsán, hiszen részben hontalan ö, észt ö, emberekről van szó, illetve olyanokról, akik a szomszédországokban élnek, legtöbben Oroszországban. Nekik ö, van aktív joguk a helyhatósági választásokon való részvételen, de vannak passzív jogaik is, akár csak az európai választásokon való részvételre. A lakosság 20%-át teszik ki ezek az emberek. Legtöbb nem rendelkezik állampolgársággal, és visszatérhetnek országba, védi ugyan őket a lett állam külföldön is, de még mindig nincs joguk semmiféle választáson való részvételhez. Tehát nem kevés munka áll előttünk, és fel kell használnunk az ide beérkezett petíciókat arra, hogy ezek segítségével konkrét javaslatokat fogalmazzunk meg a bizottsági jelentés kapcsán. Persze nem tudom, hogy a jelentésről folyó vita során kell -e felvetnünk ezt a problémát, de vannak elméleti, politikai vetületei is az európai állampolgárságnak, amelyek még nem igazán vezettek konszenzusra a frakciókon belül sem. Felvetődik ugye a kérdés, hogy mi a különbség az egyes nemzeti állampolgárság illetve az Európai Uniós állampolgárság között. A korábbi ciklusban készült egy jelentés a Libében, a GUE egyik képviselője készítette a Katánya jelentést, utalok itt, ahol igazán forradalmi jellegű javaslatok fogalmazódtak meg, az EU állampolgárság kapcsán, ami nem föltétlenül az egyes nemzeti állampolgárságból fakad, hanem az állandó lakosok lennének jogosultak, esetleg harmadik országbeli állampolgárok is. Sajnos a plenárison nem szavazták meg ezt a, a jelentést, de esetleg fel lehetne frissíteni a vitát ezekről az elképzelésekről, megragadva a jelenlegi alkalmat. Javaslatom az volna, hogy legalább említsük meg ezeket a javaslatokat, Úgyhogy nagyon remélem, hogy jó jelentés fog születni, amely új elképzeléseket fog tartalmazni, és javít a helyzeten ebben a kérdésben. Köszönöm. Grazie, onorevole Zanokan. Köszönöm, Zanokan képviselő. Latford bárónő következik. Um, I'm not our group shadow. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Én nem vagyok árnyék jelentés készítője a frakciónak. Jaj, bocsánat, itt van mellettem a jelentés készítője. Nos, én nem vagyok tagja a bizottságnak, de mint tag, és mint olyan képviselő, aki már nagyon sokat foglalkozott ilyen témákkal, nagyon örülök, hogy a petíciós bizottság foglalkozik ezzel a jelentéssel, és el is készíti azt. Úgyhogy gratulálni szeretnék Dinbaliannak, hogy rámutatott a legjelentősebb az előttünk álló problémákra. A gondom csak az, hogy állandóan körben járunk itt ezekben a kérdésekben, hogy őszintén fogalmazhassak. A mozgásszabadságra vonatkozó irányelv már 7 éves, és úgy gondolom 5 évvel ezelőtt lépett hatályba körülbelül, és még mindig jelentős problémáink vannak az állampolgárok számára. Főleg az olyanokra gondolok itt, akiknek harmadik országbeli családtagjaik vannak, hogy elismertessék jogaikat. Három fő problémakörre gondolok. Ezek jutnak el általában hozzám. Az egyik az Egyesült Királyságban a tartózkodási engedély, kérdése, ez a tavalyi bizottság jelentésben is benne volt, illetve a jelentés készítő véleményében is, úgyhogy talán egy kicsit jobban szeretnék foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy a bizottság mit tudott elérni az Egyesült Királyságban, hogy az adminisztratív gyakorlaton javítson. Hiszen állandóak a késések, hogy nem adják vissza az útleveleket. Úgyhogy valószínűleg ezt majd bilaterális alapon megoldom a bizottsággal. A második kérdéskör, mivel nem Schengen országról van szó, az Egyesült Királyság állampolgárainak családtagjai mind joga, jogosan azt mondjuk kihagyom, hogy jogosan laknak, de végül is családtagjai az Egyesült Királysági állampolgárnak, akinek Schengeni vízumot kellene kapjan mindegyikük, nem pedig csak turista vízumot. Úgyhogy gyakorta eléggé komplikált és zavaros a helyzet az ilyen kérdésekben. A visszautasítás sem világos, nincs különbség a között, hogyha valaki nem vízumot fizet, hanem valami outsourcing fee-t, ami nem is tudom, hogy hogyan működik. De hát ugye ez a LIBE hatáskörébe tartozik a vízumkódexbe. Aztán a harmadik kérdéskör, mert erről beszélni fogunk, úgyhogy erre nem térnék ki részletesen, nevezetesen az azonos nemű párok kérdése, legyenek házasok vagy együtt élő személyek, hogy érvényesíthessék jogaikat mindenféle szinten, legyen az örökösödés vagy akármi egy másik tagállamban. Remélem, hogy majd erre visszatérhetek, mert azt hiszem a délutáni napi pontok egyike ez a téma. Mert be kell vallanom, hogy nem igazán látok tisztán, mert Reding alelnök asszonynal tavaly ősszel ö, folytattunk vitát, a vitát követően szeptemberben, és írtam neki, de hát a válaszát még mindig nem értem, mert azt mondta, hogy az EU állampolgárok, akik vagy házasságban, vagy elismert tá- élettársi kapcsolatban élnek, el kell, hogy tudják ismertessék jogaikat akkor, hogyha egyik tagállamból a másikba költöznek. Hát így kellene, hogy legyen, de ez nem így van. Azt hiszem, hogy az alapjogi ügynökség is támogatja ezt, de a, az irányelv értelmében ez nem abszolút jog, és ezt fél ö, diszkriminációnak ö, minősíteném, a cél tagország, ha nem ismeri el az együttélést ugyanúgy, mint a házasságot. De hát egyszerűen tisztáznunk kell. Amit viszont a bizottságtól szeretnék megtudni, az a következő. A bizottság ö, jogsértési eljárást ö, kezdeményez a tagállamokkal szemben. És Redding asszony arról beszélt, hogy a 27 tagállam között dialógusra van szükség, és az a tavaly októberi állampolgársági jelentés szigorú EU jogérvényesítésről beszélt. A bizottság intézkedéseket hoz, hogy teljes mértékben átvegyék ezeket a szabályokat a mozgásszabadságra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy jogsértési eljárások is beindulnak? A tagállamok ugye példákat is felvetettek, mert itt most nagyon fontos politikáról van szó. Minden állampolgára vonatkozik ez, még az enyémekre is, akik nem igazán erről híresek, ezeket teljesen egyértelműnek ö, tekintik, és nem tudják, hogy igen, EU szabályokról van szó, és ennek köszönhetően utazhatnak bárhova egy másik tagállamba tanulni, vagy egyszerűen csak a nyugdíjas éveiket eltölteni, vagy egyszerűen csak ö, időt tölteni. Ez nagyon kemény jogszabályok eredménye. Mindenesetre nagyra értékelik. És hát elég nagy kár, amikor is elég nagy az euroszkepticizmus az EU-n belül, hogy nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Végül is. Bocsánat, hogy ennyit beszéltem. Eléggé zavaros volt a web oldalak kérdése, a szervezés, ilyen-olyan, amolyan megoldások. Úgyhogy őszintén szólva arra szeretnék rákérdezni, hogy most már kiderült, hogy egyetlen egy portálunk van, amit használnunk kell. Tehát van egy ilyen egyablakos megoldás erre a kérdésre? Ha nem, ha nincs, akkor miért nincs, és mikor lesz? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Bulán kollega következik. Köszönöm elnök asszony a szót. Előadó asszony, kedves kollégák! Nos, mint a néppárt árnyék jelentés készítője, köszönetet szeretnék mondani Valian asszonynak a dokumentumért, mert nagyon jól rámutat arra, hogy milyen hiányosságaink vannak itt az EU-ban, többek között a mozgásszabadság, a szociális jogok, a diplomák elismerése, a kommunikáció és a választási jogok terén. Nos, mi a helyzet a családjoggal? Mi a helyzet az, a vállás esetén a gyermekek elhelyezésével. Hogy döntöttünk, hogy ugye a petíciók vonatkozásában egyre inkább figyelembe vesszük ezeket a kérdéseket, mert nagyon sok ilyen jellegű született. És emlékeztetnék arra, hogy talán még el is utazunk Berlinbe ebben a témában. Ö, nagyon sok probléma felvetődik és megvitatható, például, hogy hogyan fordulhatnak az EU állampolgárok a petíciós bizottsághoz, hogyan dönthetünk, aztán a, ott van a munkahelyek kérdése, szóval nagyon sok terület, tényleg széles körül lehet ezekkel foglalkozni. Nagyon nehéz a koncepciót ugye definiálni. A munkadokumentum megpróbál konkrétizálni, rámutat a petíciókra, az állampolgárságra, hogy nekünk milyen felelősségi körénk lehetnek. De nem csak a miénk ez a felelősség Ugye ez a hideg-meleg kérdése, mert az állampolgároknak vannak jogaik, de kötelezettségeik is. Ez a kettő ugye együtt jár, vagy együtt kéne, hogy járjon. Úgyhogy ezért nagyon remélem, hogy olyan jelentés születik, amely pozitívumokra is rámutat az állampolgársággal kapcsolatban. Nem kéne túlságosan a koncepciót feszegetni. Asszonyom, nagyon fontos, hogy a dokumentumában konkrétan vesse fel a problémákat az európai állampolgárok számára, akik akár személyesen, akár fogyasztóként, akár gazdasági szereplőként jelentkeznek. Nagyon érdekes lenne például azt megvizsgálni, hogy a mozgásszabadság, ami a legnépszerűbb jog, miért is a legkevésbé fejlett vagy kidolgozott. Aztán Jean-François Revelt utal, ö, idézném Franciaországból, aki azt mondta, hogy a demokratikus civilizáció a pontos információn alapszik. Hogyha az állampolgár nem megfelelően tájékozott, akkor nem jelent semmit a, a, a szavazási eredmény. A kommunikáció, a magyarázat el kell, hogy jusson minden állampolgárhoz, és ez azt hiszem nagyon fontos része lenne az ön dokumentumának is, az, a jelentésének, hogy 2013 mint az Európai Állampolgárság éve kapcsolódjon ehhez, és végezetül a néppárt nevében szeretném hangsúlyozni azt, hogy jó lenne, hogyha a legszélesebb körű konszenzus alakulna ki minden területen, és főleg az állampolgárság terén, mert ez a nagy kihívás a jelentésben. Köszönöm szépen! Köszönöm valamennyiüknek. Elhangzott egy közvetlen kérdés a bizottság irányába. Tud-e válaszolni erre most a bizottság? Igen, tessék. Thank you. Um, I would like to... Köszönöm. A szabad mozgásról szóló irányelv végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről szeretnék szólni egy-két szót. Az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy végrehajtsák ezt az irányelvet, amely egyrészt párbeszédből áll ezek az intézkedések, másrészt pedig eh, jogsértési eljárásokból. És eh, eh, boldogan tájékoztatjuk Önöket, hogy idén a tagállamok többsége vagy már módosította, vagy éppen módosítani készül a saját jogát annak érdekében, hogy kiavítsák azokat a problémákat, amelyeket a párbeszéd során azonosítottunk. Emellett küldtünk tíz tagállamnak egy formális notice ami azt jelenti, hogy most az ez alapján beérkezett válaszokat elemezzük. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy olyan ügy, amely jelenleg is függőben van, és jelenleg is értékeljük a tagállamok hatályos joganyagát. Nagy-Britanniában komoly lemaradás van a tartózkodási engedélyek kiadása és megújítása területén időbeli lemaradás, tehát nagyon lassú a folyamat, és éppen ezért felvettük a kapcsolatot a brit hatóságokkal. Ennek következtében a brit hatóságok egy tervet készítettek arra, hogy hogyan térhetnek vissza a megfelelő szolgáltatási minőséghez. Például 400 kal kívánják növelni az adminisztrátorok számát, illetve eh, bizonyos online lehetőségeket eh, is bevezetnek eh, a tartózkodási engedélyt kérelmezők számára. A brit hatóságok tájékoztattak bennünket októberben, hogy a felhalmozódott ügyek ledolgozása érdekében komoly lépéseket tettek. Az egyedi panaszokra szintén válaszokat küldtünk az állampolgároknak, és eh, a válaszban eh, például arra is felkértük őket, hogyha további jogsértést észlelnek, akkor tájékoztassanak bennünket. Ilyen további jogsértésről értesítést nem kaptunk eddig még, de eh, nyilvánvalóan figyelemmel kísérjük a az egész ügyet. Betartatjuk azokat a határidőket, amelyek az irányelvben szerepelnek. Amennyiben további problémák jelentkeznek, akkor azokat természetesen menet közben meg kívánjuk oldani. Köszönöm, Valen, képviselő zárszóként. Thank you, colleagues for... Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm kedves kollégáknak az itt elhangzott megszólalásokat. Igyekszem bevenni majd ezeket a jelentésbe, bár nagyon sok dolog elhangzott. Vannak olyan ügyek, amelyekről inkább a tévéből értesülünk, mert azzal kapcsolatosan nem kapunk tényleges panaszokat nem csak a harmadik országbeli állampolgárok problémáiról van szó, hanem Európai Uniós állampolgárok problémáiról is. Több tucat nem kormányzati szerv foglalkozik környezetvédelmi kérdésekkel, nőjogi kérdésekkel, roma kérdésekkel, és például ezekben a témákban, a roma témában meglepően kevés petíciót kapunk. Megpróbálunk tehát mindent megtenni annak érdekében, hogy megoldást találjunk a problémákra. A titkárság közölte velem, hogy a menetrend úgy alakul, hogy november 20-án fogjuk megvitatni a jelentéshez beérkezett módosítókat. A módosítók benyújtásának határideje november 29, és azt szeretném, azt tervezem, hogy januárban elfogadjuk a jelentést itt a bizottságban. Remélhetőleg ehhez kapok önöktől segítséget, és erősebb lesz a szöveg. Köszönöm, Válian asszony. Van tehát időnk arra, hogy javaslatokkal gazdagítsuk ezt a jelentést, mely javaslatokat az imént hallhattuk kollégáinktól. Hogy így megfelelően felkészülünk a plenárison való vitára, áttérek a napirend következő pontjára, itt van a 15-ös napirendi pontban szereplő 622 per 2010-es és 628 per 2010-es petíció. A petíciót benyújtók egyike jelen van, sőt két petíciót benyújtó személy, először is Gabriel Vulcsulescu-nak adom meg a szót. Good morning. Um... I'd Jó reggelt kívánok! Először is szeretném megköszönni a tisztelt képviselőknek, hogy elmondhatom a Verespataki projekttel kapcsolatos álláspontunkat Romániában, és köszönöm előre is a bizottság válaszát. Tudósként ma eléggé körű tudós társadalmat képviselek, mind Romániában, mind külföldön és a matematikától a régészetig minden más területet is felölelünk. Hát a szakértők között talán nehezebb a konszenzus, mint a politikusok között, de minden esetre megszületett a konszenzusunk a bizottsági anyagra. Üdvözöljük és teljes mértékben támogatjuk a bizottság erőfeszítéseit, hogy Románia az európai szabályokat tiszteletbe tartsa és végrehajtsa, amikor még egy-két területen lemaradt. De nem értünk egyet azzal, hogy csak ezekre a területekre korlátozza tevékenységét a biztonság. Tisztelettel azt kérjük, hogy a bizottság más területeken is lépjen fel, hogy védje az európai örökséget, és védje a több állampolgár több tagállamban az európaiak pénzügyi érdekeit is. Először is rá szeretnék mutatni arra, hogy a veres pataki tevékenység arra mutat, hogy közös kulturális örökségünk kiválthatatlan része. Több ezer történész, régész állítja, hogy ez mind a nemzetközi tudósokkal együtt összefogva azért tette le a voksot, hogy megőrizzük. Ezért kérjük, hogy értékelje föl a bizottság azt, hogy mekkora veszteség lenne ez az európai örökség számára. És mérlegelje azt is, hogy a fellépés vagy annak hiánya milyen következményekkel jár. Másodszorban nyilvánvaló, hogy a projekt sajátos jellegű, egészen más, más bányászati projektekhez képest Európában. A méretét, az elhelyezkedését és a végrehajtását illetően is sokkal nagyobb skálájú, mint azok, amelyek óriási méretű sajnálatos balesetekhez vezettek, és sajnos erre még mindenki emlékszik is. A 300 szarosabb a kolorádójóhoz képest a vízbe került nyomelemek száma, ami pedig az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb balesete volt. 2000-ben azonban ö, sajnos megkeserítette a kapcsolatokat Magyarország és Románia között ez az esemény, ugyanis átszakadt egy gát egy évvel ezelőtt, pontosan Kolontárnál, és nyilván emlékeznek arra, hogy milyen tragikus következménye volt ez az emberi életekre, illetve a környezetre vonatkozóan. A veres pataki ö, ö, gát ö, kétszer olyan magas lesz, tehát 185 méter. Tehát gyakorlatilag Verespatak sűrűn lakott területen található, a Tisza és a Duna ö, kapcsolódásánál, ezen kívül nagyon fontos ökológiai szempontból is. Úgyhogy potenciálisan hatása van három tagállamra, Romániára, Magyarországra és Bulgáriára ennek a projektnek. És talán Szerbiára, amely jelölt ország. Ezért a bizottságtól azt kérjük, hogy független és pontos felmérés készüljön, hogy milyen kockázatokkal jár ez a projekt. Arra is szeretnénk kérni a bizottságot, hogy kontingens terveket készítsen, és járjon utána megfelelő végrehajtásnak. Végezetül. A független kanadai operátor 135 milliót jelentett. Ez óriási összeg. Ugye 20 évvel ezelőtt Kolorádióban gyakorlatilag nem volt sokkal kevesebb. És remélhetőleg elegendő lesz az esetleges balesetek elkerülésére. Úgyhogy kérjük, hogy minden ilyen felmerülhető balesetre gondoljon a bizottság ilyen esetben, és dönts el azt is, hogy vajon a köz, pénzekből kell -e ezt fedezni, avagy sem. Az elnök Túl gyorsan beszél a, az úr, ezért tolmácsok nagyon nehezen győzik. Point. Uh, az általános megjegyzésként uh, az Európai Bizottságot arra szeretnénk kérni, hogy uh, a tisztelt képviselőkkel szorosan működjön együtt, és az általánosan felvetett kérdésekben terjessze ki a vitát a közvélemény, a civil társadalom keretére is. Ez a cikk ösztönöz erre minket, a Nature és Science újságban jelent meg, ennek alapján kérjük ezt az intézkedést. Mind a tisztelt házat, mint a bizottságot biztosítani szeretnénk feltétlen támogatásunkról, és még egyszer köszönöm a figyelmüket. Grazie. La, la parola. Köszönöm. Szorin Jurka kapszót. Öt percben. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt uh, Sorin Jurca, locuitor al Roșiei Montane. Köszönöm szépen, románul fogok beszélni. Üdvözlöm Önöket, Szorin Jurka vagyok, és Verespatakon élek, és alelnöke vagyok az ottani alapítványnak. 46 éve élek ott, és az elmúlt 15 év során Nagyon sok nyomásnak, feszültségnek volt kitéve ez a város. Azon tény miatt, hogy egy kanadai cég úgy döntött, hogy aranyat akar ásni ezen a területen. A gond az, hogy ez Verespatak és három másik közeli település kárára történne. Ez a kanadai cég elkezdte kilakoltatni az ottani lakosokat, és egyáltalán nem foglalkozott azzal a, az európai örökséggel, amely itt található 7 kilométeres római bánya, és nagyon fontos építészeti emlékek is találhatók itt. Ezen kívül 46 védett épület, és Gyakorlatilag a, a Verespataki polgármester talán az egyetlen a világon a polgármesterek közül, aki nem hallandó elfogadni azt, hogy az UNESCO világöröksége listájára felkerüljön az épület, ahol dolgozik. Nos, én is fel vagyok háborodva sok társammal együtt, hogy az önkormányzat hátat fordított nekünk, mert az emberek csak vásárolhatnak, amit akarnak nálunk, és akik meg védeni akarjuk a saját otthonainkat, ellenségként kezelnek minket. Úgyhogy óriási a megosztottság itt a településen. Ez az aranybányászat gyakorlatilag veszélyeztet minket, szerintem Verespatak, szent hely, én nem akarok innen elköltözni. Az ő projektjük gyakorlatilag az én házaimat is érinti. Ahogy említettem, ez a kanadai cég ciánt akar felhasználni arra, hogy a lehető legnagyobb gátat építse itt, és mint európai állampolgár egy kérdést szeretnék megfogalmazni itt meg tudnak védeni, és folytathatom itt nyugodtan az életemet? Az Európai Unió elfogadja azt, hogy az ingatlanainkat elvegyék tőlünk. És egyáltalán az Európai Unió megengedi azt, hogy ilyen ö, mérgező környezetben éljünk. Ezen túl az Európai Unió fernek tekinti azt, hogy megfosszanak az életünktől, a tulajdonunktól, a, a templomainktól, a ö, temetőinktől. Ö, a román kormány módosítani kívánja a bányászati törvényt azért, hogy könnyebb legyen a bányászó cégek számára a tulajdonszerzés. Ma nagyon nehéz az élet Patakon, óriási a nyomás, amely ránk nehezedik. A román média szinte nem szól semmit. Persze a médiák is elég nagy nyomást gyakorolnak ránk. Az önkormányzat pedig szorosan együttműködik ezzel a kanadai céggel. És elég nagy fájdalom azt látni, hogy az iskolák szinte üresen tátonganak, hogy a város úgy néz ki, mintha földrengés rázta volna meg, mert az elmúlt 15 év során ez a cég egyszerűen azt a politikát folytatta, hogy elszegényítse az ittenieket. Elfolytottak mindenféle üzleti kezdeményezést, senki nem tud új üzleti vállalkozásba fogni, mert akkor a kanadaiaknak többet kellene fizetniük, hogy kivásárolják ezt az egész területet. Ők az összes házat, az összes földet akarják ezen a területen. Hogy végre beindulhasson a projekt. Ha nem tévedek, a román kulturális minisztérium kapott egy olyan javaslatot, hogy Verespatakot UNESCO világörökségként tekintsék és vegyék fel a listára. Permite să vă înmânez din partea unor localnici din Roșia Montană? Nos, ha megengedik, szeretném megmutatni önöknek, azt a az úti könyvet, amelyet a mi lakosaink segítségével készítettek. Köszönöm a petíciót benyújtóknak a beszámolót, most pedig megadom a szót a Környezetvédelmi Főigazgatóság képviselőjének Bambros Szambromszkinak elnézést kérek a neve kiejtéséért. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Először is hadd köszönjem meg a petíció benyújtóinak ezt a nagyszerű problémafelvezetést. Szeretnék rámutatni arra, hogy a petíciót a projektnek egy nagyon korai szakaszában kaptuk, és ebből kifolyólag bizonyos alapvető dokumentumok nem feltétlenül voltak elérhetőek, tehát környezeti hatástanulmány, környezetvédelmi engedély, és ilyen dokumentumok nélkül mi nem vagyunk képesek arra, hogy megállapítsunk jogsértést nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ez a korai fellépés az Európai Bizottság számára lehetővé teszi azt, hogy további információt kérjenek a román illetékes hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy betartják-e az Európai Unió környezetvédelmi irányelveit, beleértve a bányászati hulladékokkal kapcsolatos irányelvet is, amelyet egy ilyen esetben mindig vizsgálni kell. A román hatóságok további információt nyújtottak nekünk, ezt jelenleg dolgozzák fel, ezt az információt az Európai Bizottság illetékes igazgatóságai, és remélhetőleg hamarosan abban a helyzetben leszünk, hogy a válaszunkat frissíthetjük a petíció benyújtói felé. Az első petíciós egyik első felvetésére szeretnék még reagálni, fenntartva az Európai Bizottság álláspontját, hogy noha megértjük mi a fontosságát a szociális, gazdasági, történelmi, kulturális vonatkozásoknak. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a végső döntés a román hatóságok kezében van. Tehát mi ragaszkodhatunk ahhoz, hogy elemezzék ezeket az aspektusokat is. Alapvetően az ilyen témák a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Köszönöm. Grazie lei. Köszönöm. Megnyitom a vitát. Bostinaru kolléga kap elsőként szót. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt kollégák, tisztelt Európai Bizottsági képviselők. Üdvözölni szeretném azokat az erőfeszítéseket és azt a szenvedélyt, amelyel a romániai nem kormányszervek küzdenek a bányászati projekt ellen. Ezen kívül a Román Akadémia egyes kutatói is hozzájárultak ehhez, akik szintén védik és képviselik ezt az ügyet, és próbálják ezt a háborút megvívni a természet, illetve az ipar között. Ahogy valószínűleg önök is tudják, Románia elnöke nyíltan támogatja ezt a projektet az alkotmány ellenére. Azért hadd kezdjem a vitát az Európai Bizottság válaszával, amelynek értelmében a Ferespataki arany cég 150 millió eurót szán a karbantartásra, felügyeletre, az ott felépítendő ö, tározóra. Ez a legnagyobb aranyásó projekt, amely aranybányász projekt, amely a Földön létezik. Több mint 500 millió tonna kitermeléséről van szó. Hadd emlékeztessek arra, hogy ma az egész bányászati ipar ezer tonnát ölel fel. És ez a bizottság üzenete. Verespatakon 13 ezer tonna ciánt akarnak évente használni, tehát 13 szorosát annak, mint amit Európa többi részén. Úgyhogy ...1258 hektáron négy krátert fognak kiásni, amit még a holdról is lehet látni, 8 kilométeres átmérővel, és a robbanóanyagok felhasználásából származó hulladékot, mert naponta 10 tonna dinamitot fognak felhasználni, 365 napon keresztül, 150 tonnás teherautók fogják ezeket elszállítani, ez csak tovább szennyezi a környezetet, aztán ott van a, a rezgés, a vibráció, ami további kockázatokat jelent. És ez most csak egyelőre a szakmai része a dolognak, mert szeretném felhívni a figyelmét az Európai Bizottságnak azt a katasztrófa, arra a katasztrófa lehetőségre, amely ez rejt. 215 millió köbméter ciánról van szó. Végül is nehézfémek és cián felhasználása itt, ami a legnagyobb kockázat. És ez nem csak Románia biztonságát, hanem a szomszédos országok biztonságát is veszélyezteti. 93-ban, hadd emlékeztessem erre a kollégákat, sokkal kisebb ö, volumenű volt Kolorádóban ez a ö, baleset, aztán Guajánában, Kirgisztánban, 2000-ben Romániában, Vajamáréban, Romániában, Nagybányán. És a magyar médiák második Csernobilnak nevezték, ahol 100 ezer tonna cián és nehéz fém szivárgott ki, ami a Tisza medence állat és növényvilágát és tette tönkre. Vöröspat, Verespatakon 205, 215 millió tonnáról beszélünk. És itt 185 méter magas gátról van szó. Ennek kellene örökkön örökké fenntartani ezt az anyagot és 150 milliót készek a kanadaiak ebbe befektetni. De hát gondoljanak arra, hogy mi történt Magyarországon az alumínium feldolgozóban tavaly. Csak 700 tonna ö, ö, vasi, szap szabadult itt ki, és a magyar kormány 500 millió euróval büntette ezt a céget azt akarják mondani, hogy ez az ökológiai bomba, amivel szembenézünk Verespatakon, 150 millió euróval kezelhető lesz? Amikor a magyarok 500 milliót ö, ö, szabtak ki bírságként egy kisebbre, egy sokkal kisebb ö, problémára? Ennek katasztrofális ö, következménye lesz Magyarországra, Romániára és más országokra ö, is, és hogyha egy ilyen katasztrófa bekövetkezik, nem hiszem, hogy az Európai Bizottság vállalhatja itt a felelősséget. Végezetül hadd mondjam el a következőket. Egyetértek azzal, hogy az, ezek a számok érdekesnek tűnnek, amelyeket nyilvánosságra hoztak. De Ausztráliában úgy értékelték, hogy 600 millió dollár lesz az utolagos költség. Az amerikaiak pedig ennek a projektnek a karbantartási költségét 2,6 milliárd dollárra becsülik. Nos, hölgyeim és uraim, hát nem tudom, ezt lenyelik <laughs> mindenféleképpen ezeket a számokat, akár csak a román kormány. Végezetül hadd mondjam el, hogy nagyon erőteljesen támogatom azt az elképzelést, hogy az Európai Bizottság drasztikus intézkedéseket hozzon, drasztikusan lépjen föl, mert hadd mondjam el azt, hogy az aranyból származó pénzt a szegény emberek házainak felvásárlására használhatják, megvehetik a kormányokat, a politikusokat. Nem hiszem azt, hogy az Európai Parlament, az Európai Bizottság nem fog határozottan a jogszabályok alapján ezzel ellen fellépni. És még egy üzenetet szeretnék közvetíteni az Európai Bizottságnak. Itt most nem csak az bányászatra vonatkozó irányelvvel foglalkozunk itt, hanem talajvízire vonatkozó irányelvvel, a levegőminőségi irányelvvel, nagyon fontos, hogy ennek az ökológiai bombának az összesített hatását próbálják meg felmérni egy hatástanulmányban. Az Európai Bizottságnak azonnal föl kell lépnie, nem utólagosan csak, amikor már baj meg, bekövetkezett. Elnézésüket kérem, ne kelljen szigorú elnökként fellépnem, de hogyha mindenki 10 percig beszél, akkor nem tudjuk betartani a napirendet. Tehát kérem, hogy a petíciós benyújtóknak adjunk több teret, ahelyett, hogy mi magunk szónakolnánk. Tabajdi kolléga következik. Grazie. Kedves kollégák, az előttem szólók már jelezték, hogy milyen komoly környezetvédelmi előzményei voltak a mostani beruházásnak. Többen utaltak, ami Nagybányán, Baja Márén történt 2000-ben, ami azt jelentette, hogy tízezer ember elveszítette a munkáját, és tíz évbe telt, mire a Tisza folyó élővilága rendbe jött, regenerálódott, és mai napig egyetlen magyar állampolgár nem kapott kártérítést mindazért a kárért, ami akkor történt én mint a környezetvédelmi bizottság tagja néhány konkrét dologra szeretném fölhvni a tisztelt bizottság figyelmét. először is örülök alapvetően örülök annak amit véleményében megfogalmazott de nem tartom elegendőnek. szeretném fölhvni a figyelmét néhány tényre. igaz hogy cianidos technológiát alkalmaznak európában finnországban és svédországban de egy egészen más, zárt technológiát alkalmaznak. Tehát rendkívül fontos lenne föltenni azt a kérdést, amit a bizottság anyaga megfogalmaz absztrakt módon, hogy konkrétan miért nem lehet ezt a zárt cianidos technológiai eljárást alkalmazni Verespatakon, ami svédországban és finnországban teljes mértékben garantálja a környezetvédelmet, itt egy olyan cianidos eljárás van, amely esetében ezek a garanciák nincsenek meg. A második dolog, amelyre szeretném fölhívni a bizottság figyelmét, az a REACH rendelet, a REACH irányelv. Nem kívánom ezt az egész paragrafust idézni, el fogom küldeni a bizottság képviselőjének, nevezetesen, hogy amennyiben az adott technológián belül, amennyiben egy adott beruházáson belül van más technológia is, amely kevésbé káros a környezetre, amit említettem az előbb, a svéd és a finn országban alkalmazott zárt technológia, zárt cianidos eljárás, miért nem ezt alkalmazza ez a befektető cég? Harmadikként szeretném megjegyezni, hogy van egy nagy különbség Svédország, Finnország és Románia között, nevezetesen, hogy a REACH rendeletet Svédországban, Finnországban rendkívül komoly mértékben eh, szankci- megsértését szankcionálja a svéd és a finn eh, jogalkotás, sajnos Romániában nem ez a helyzet. Nagyon fontos lenne, hogy a bizottság hívja fel a figyelmet, hogy addig, amíg Romániában nem eh, büntetőjogilag nem büntetik a REACH rendelet megsértését csak hatósági eljárás indul, addig semmiféle garancia nincs, hogy ez a befektető cég, amennyiben megsérti az uniós REACH rendeletet, akkor itt érdemben eljárás indulhasson ellene, büntetőjogi eljárás. És végezetül utoljára, ami a környezetvédelmi felelősség felelősségbiztosítást illeti. Ez nem kötelező uniós norma, de egy ilyen rendkívül veszélyes technológiánál, mint a Verespataki eljárás, rendkívül fontos lenne felszólítani a román hatóságokat, hogy kössön a beruházó olyan kötelező felelősségvállalást, amely adott esetben a kárt azt megfelelő módon tudná eh, kompenzálni. Utalt már Bostináru kollégám, hogy Magyarországon a vörösiszapelés esetében is annak a gyárnak a összes vagyonának a hatszorosa az a kár, amit a hatóság megállapított, és mivel nincs kötelező biztosítás, nincs megfelelő kompenzálás és kártérítés. Egészen, egészében véve úgy ítélem meg, hogy jelen állapotában a Verespataki beruházásnak akkora környezetvédelmi kockázata van amelyet az európai bizottság se lelkiismerettel semmiféle módon nem támogathat jelen formájában és egészében sem kvánatos verespatakon egy ilyen veszélyes eljárással aranybányászat indtása. köszönöm a figyelmet. Eh, Köszönöm szépen, Gönc következik. Köszönöm szépen. <clears throat> én is szeretném először is köszönteni a petció képviselőit és nagyon fontosnak tartom hogy erről a témáról ma itt tudunk beszélni. nagyon sok minden elhangzott nem szeretném megismételni tudom hogy rövid az idő de nagyon fontos hogy emlékeztessünk arra hogy itt nem csak előrefele óvjuk mindannyiunkat a bizottságot és európát attól hogy ne következzen be valami fajta baleset katasztrófa hanem tudjuk hogy milyen hatása van annak hogyha ennél kisebb mértékű katasztrófa bekövetkezik ahogy itt már tabajdi csaba is emltette többen emltették viktor bostinaru is a nagybányai katasztrófát ahol gyakorlatilag a tiszai élővilága kipusztult, és hosszú évek kellettek, arról, hogy bár, kellettek ahhoz, hogy bármilyen mértékben elinduljon e, ennek a rehabilitációja. Ott 180-szorosan haladta meg e, a határértéket a szennyeződés itt sokkal nagyobb e, veszélyről beszélünk azt tudjuk hogy több mint egy évtizede húzódik ez az engedélyeztetési eljárás nagyon sok civil szervezet indtott pereket tudjuk, hogy komoly veszélyekről van szó, több területen komoly veszélyekről van szó, nem lehet úgy tennünk, mintha előről indulna ez a történet. 2010-ben a parlament felszólította a bizottságot, hogy tegyen lépéseket a cianid alapú technológiák betiltására. Nem történt semmi ezen a területen, lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy bizonyos technológiákat betiltanak, amelyek veszélyesek, és olyan másokat pedig az Unió engedélyez, amelyek kevésbé veszélyesek de mindenképpen kellene ehhez valami fajta kezdeményezés. én nagyon komoly mulasztásnak tartom azt hogy ez ügyben semmi nem történt a tavalyi eh, parlamenti eh, határozat eh, óta azt is látjuk, hogy nagyon komoly civil tiltakozás van. Romániában egy, egy internetes petíció, aláír, petíció aláírás indult el, és több mint 17 ezeren írtak alá, ami azt jelenti, hogy muszáj figyelni arra is, hogy, hogy itt a, a civil szervezetek mit gondolnak Eh, felmerül a kulturális értékek elpusztítása, amiről a egyik petíció képviselője beszélt, nem beszélve a környezeti károkról, amiről itt nagyon sok szó eh, esett. Eh, azt gondolom, hogy nem lehet úgy tennünk, mintha nem lett, már olyan, nem lett volna már olyan katasztrófa, amely, amely figyelmeztet bennünket, és azt gondolom, hogy ez nem elfogadható a bizottságnak az az álláspontja, hogy egyelőre még az engedélyeztetés eljárás elején tartunk, és nem tudjuk, hogy mi fog történni. Nem kellene megvárnunk azt, amikor már bekövetkezik valamilyen jóvátehetetlen katasztrófa. Közös felelősség az, hogy itt lépéseket tegyünk, és a bizottságnak elő kellene állnia mihamarabb egy olyan fajta javaslattal, amely a cianidos technológiák megtiltására, vagy legalábbis részleges betiltására vonatkozik. Mihamarabb és mindenképpen az ilyen technológiák betiltására. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tessék. Doamna președintă, în primul rând aș vrea să salut Köszönöm, én is románul szeretnék beszélni. Köszönöm, elnök asszony, és eh, én is eh, üdvözlöm itt eh, a román petíció benyújtókat, és köszönöm az itt elhangzottakat is. Szeretnék néhány dolgot hozzáfűzni a Verespataki helyzethez. Hadd emlékeztessek néhány egyértelmű tényre. Az előttünk fekvő petíció egy olyan projektről szól, ami most még csak terv. Ez még csak papíron van. Ez egy, ez egy papírterv. terv nincs még bányászat, nincs bánya. Egész egyszerűen csak egy projektről beszélünk, ez még csak papíron létezik. A bányászati szándék pedig már elég régi, 94-ig visszavezethető. 2004. decemberében a Gabriel Resources nevű cég pályázott először arra, hogy ilyen bányát nyithasson, és az azóta eltelt 7 évben ezt a bányászati projektet azóta is vitatjuk, ténylegesen semmi nem kezdődött el, ez még csak egy vitatott fázisban, illetve a vita fázisában van ez a projekt. Eddig mindössze annyit láthattunk, hogy a román hatóságok miként reagáltak a közvélemény által felvetett problémákra, ez mind online elérhető. Bostinári úrnak át tudom adni ezt a e, Bostinár úr közbekiabál. Bostinár úr e, e, ön megkaphatja ezt a jelentést, elolvashatja ezt a jelentést, ha nem akarja, akkor persze nem olvass el. Tehát számos közvita lezajlott ezzel. Bostinár urat figyelmeztették, hogy hagyja nyugodtan beszélni a jelenlegi hozzászólót. Köszönöm. Tehát ezek a viták, amelyeken egyébként szerepelhettek és megkérdezték a magyar hatóságok részvételét is és véleményét is. Itt elhangzottak értékelések, a környezeti hatásokat pedig jelenleg tanulmányozza, tanulmányozzák a román hatóságok. Itt említettek a petícióban egy sor olyan európai irányelvet, amelyet úgymond megszektek a Verespataki projekt során. És aztán itt nekem van egy kis problémám, mert hogyan lehet megszegni egy irányelvet úgy, hogy a projekt még el sem kezdődött. Egy papíron létező projekt nyilvánvalóan nem sérthet meg semmilyen irányelvet. Én azt gondolom, hogy azért ne szakadjunk el teljesen a menetrendtől. Egyelőre még mindig csak tervezési szakaszban van ez a projekt, nem pedig megvalósulási szakaszban. És mindezt szem előtt kell tartanunk, amikor egyáltalán erről vitatkozunk. Nagyon sajnálom, hogy a petíció benyújtóinak egészen Brüsszelig kellett utazniuk ahhoz, hogy megtudják, hogy sem az Európai Bizottságnak, sem az Európai Parlamentnek nincsen jogosultsága arra, hogy leállítsa ezt a projektet. Nem kellett volna idáig elutazniuk, ezt eh, sokkal könnyebben is megtudhatták eh, volna. Sajnálom, hogy eh, ilyen hatásköri információval nem rendelkeztek, mert a jogszabályok alapján a román hatóságok hozzák majd a, meg a döntést. Az elmúlt hét évben egyébként nem hoztak döntést. Nincsen ilyen döntés. Több ezer oldalnyi anyag született, és több ezer oldalnyi szakértői anyagot nyújtottak be ezzel a projekttel kapcsolatban, de ilyen döntés még nem született. Ami az európai közvéleményt és annak szerepét illeti, tudni kell, hogy a román hatóságok és a projektet jegyző cég mindent megtesznek annak érdekében, hogy betartsák az európai jogszabályokat. Én tudom, hogy összeállt a projekt ellenzőinek egy koalíciója, és ez a koalíció megpróbálja átírni az európai jogszabályokat, és nagyon agresszív lobbizással próbálja elérni az Európai Bizottságnál és a román hatóságoknál azt is, hogy ismerjék el azt, hogy a cián technológia teljesen legyen betiltva az egész világon, ez propagandának minősíthető az a technikai információ, műszaki információ, amit a bányászati cég benyújtott, arról szól, hogy mindenben követni akarják a nagyon szigorú európai szabályokat. Senki nem mondja azt, hogy meg akarják szegni az európai szabályokat. Teljesen nyilvánvalóvá tették, hogy minden biztonsági standardot be akarnak tartani. Egyébként minden anyag elérhető az interneten ezzel a projekttel kapcsolatban. Például a Környezetvédelmi Minisztérium kérte, hogy olyan berendezéseket alkalmazzanak, amely lehetővé teszi, hogy 3 per millió arányú részecske arány alá menjen a szennyezés a tározóban a projekt ellenzői azt mondja, hogy ez senkit nem érdekel. Nos, a nyilvános vita ennek ellenkezőjéről tanúskodik. Bostinár úr, a petíció benyújtói és a kollégák által felvetett aggályokat már megvizsgálták, és ezeket figyelembe vették. Ami a pénzügyi garanciát illeti, nyilván ezt is jelenleg értékeljük, van aggodalom, Bostináró úr is mondta, van egy olyan aggodalom, miszerint ez a garancia összeg túl alacsony. De hadd fejezzem be azzal, hogy azt mondom, hogy nagyon sajnálom, hogy ez a Verespataki projekt olyan dolgokról szól, a vita erről a Verespataki projektről olyan dolgokról szól valójában, amelyeknek sok közük nincs az eredeti petícióhoz. Bostinár úr ugyanis kitért a román elnök hozzáállására. Semmi összefüggés nincs. Bostináru úr e, azt is mondta, hogy meg lehet vásárolni román politikusokat. Fogalmam sincs, hogy miről beszél. E, az elmúlt hét évet vizsgálva azt gondolnám, hogy azok, akik a projektet e, ellenzik, azokat vásárolták meg plăcut să interveniți când a, când a vorbit eh, domnul Boștinaru. Eh, Această vigilență mi-ar fi plăcut să... Én azt szerettem volna, hogyha akkor is beavatkozik ön elnök asszony, amikor Bostinár úr vádaskodott. Nagyon örültem volna, hogyha akkor is ugyanezt az álláspontot képviseli. Nem, nem Bostinár út védelmezem, mondja az elnök asszony. Préda úr, Nekem van egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a romániai látogatással. Ugye ott elhangzott, elhangzott itt, valaki mondta, hogy a román látogatáson vitassuk meg ezt a vöröspataki kérdést, akkor felteszem én a kérdést, hogy miért nem jövő hónapban Bukarestben beszélünk erről, miért itt? Ez most ilyen havi programunk lesz? Minden hónapban erről fogunk beszélni? Ha itt most erről beszélünk, akkor miért kell Bukarestben is majd erről beszélnünk? Nagyon örülnék, ha válaszokat kapnék, mondjuk a szociális koordinátortól, öntől, asszonyom, eh, vagy valakitől. Köszönöm. Akkor tehát hogyha rendelkezésre áll majd a romániai látogatás programja, meglátjuk, hogy milyen javaslatok születnek az ott végrehajtandó látogatásokról a petíciós szakbizottság részéről. Valen képviselő kap szót, kérem önöktől, hogy legyenek rövidek, mert még két petíciót kell megvitatnunk, és aztán 11-kor érkezik a lengyel ombudsman. Tessék. For a change, I'll speak in English. While even the company... Angolul fogok beszélni a cég ugyan kanadai, de Romániában akarnak üzleti tevékenységet folytatni, és a környezetvédelmi kérdések európai síkú kérdések. Úgyhogy ezért kell megvitatnunk olyan kérdéseket, amelyek fenyegetik a környezetünket. Másrészt viszont, mivel az ipari bizottság tagja vagyok, el kell mondanom, hogy ez pontosan egy olyan eset, ami eklatánsan mutatja azt, hogy hát ez nem az én problémám. Egy tagállam olyan esetben, ha elfogadunk vagy nem különböző ipari ö, projekteket, mert ugye lehetnek olyanok, amelyek balesettel járhatnak, ö, károsíthatják a környezetet. Úgyhogy ezt ugye a tagállamoknak kell eldönteni, hogy legyen vagy ne legyen ipari tevékenység a területükön. De ugye vannak európai irányelvek, mégpedig azért, hogy a megfelelő feltételeket megszabják, a védelmi intézkedéseket az iparágak számára. Úgyhogy ez filozófiai kérdés. Itt nem tudjuk elfogadni vagy elutasítani a projektet. Nyitva tarthatjuk a kérdést, és megkérdezhetjük a bizottságot, hogy válaszoljon. Brüsszelből, európai szintről, hogy történt-e európai jogsértés ebben az esetben, vagy nem. Szerintem nem, de úgy gondolom a bizottságnak kell erre válaszolnia, hogy mindenfél elégedetten konstatálja mindezt. Köszönöm. Nagyon rövid leszek. Petition. Nagyon fontos ez a petíció, és Preda úrnak azt mondanám, mert azt hiszem, hogy eléggé sértően beszélt a petíciót benyújtók számára. Nagyon jó, hogy itt vannak, és ön is említette, hogy egyáltalán nem illegális a cián felhasználása. Ők is ezt mondták de nagyon szigorú európai szabályok léteznek ezzel kapcsolatban, és úgy érzik, hogy ezeket nem tartották tiszteletbe eléggé. És szerintem hálásaknak kell lennünk a petíciót benyújtóknak, hogy eljöttek és felvetették ezt a kérdést. Én már elég régóta követem ezt a témát, és egy kicsit rosszul éreztem magam, amikor egyáltalán nem vettük figyelembe, hogy mennyi munkát végeztek ezzel. Két nagyon fontos dolog van itt, ami miatt ide utaztak Romániából. Köszönöm. Köszönöm. Egy kérdést szeretnék feltenni a petíciót benyújtóknak. A petíciót benyújtók szeretnék, hogyha megszüntetnék a bányászati tevékenységet ezen a területen, vagy nem, ez nem világos számomra. És a bizottság szerint a kérdés csupán Romániát vagy a szomszédos országokat is érinti, mert ezt nem tartalmaz a két petíció, ami ezt a, ennek a gátnak a használatát illeti, hiszen ez a kérdés nem egyszerűen Romániát érinti, hanem az egész Európai Uniót, tehát ezekre a kérdésekre is választ várunk. Ami pedig a javaslatot illeti, amivel egyesek értek, azaz, hogy egy független bizottságot kell létrehozni a kulturális, régészeti, környezetvédelmi szempontok értékelésére. Azt hiszem, hogy a szakbizottságnak ezzel foglalkoznia kell. Tessék. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, és általánosabban fogok szólni, anélkül, hogy ne ismerjem el, hogy milyen alapjai vannak a petíciónak a petíciós bizottság működésére utalnék. Nem túl korán foglalkoztunk ezzel a kérdéssel? Miért nem várunk egy kicsit, hogy szülessen meg egy döntés, vagy legalábbis egy hatástanulmány, hogy ne árasztanak el minket olyan projektek és témák, amelyek éppen most bontakoznak ki. Tehát nem volna inkább értelmesebb várni egy kicsit, mielőtt még véleményeznénk ezt a projektet? mert még szerintem kicsit túlságosan korai bármit is megkérdőjelezni. Tehát megint megismételném, túl korainak tartom még a véleményezést. Köszönöm szépen. Bulán képviselő. E, Nos, nem akarok véleményt nyilvánítani ebben a szakaszban. Azt kérném, hogy a petíciót benyújtók röviden válaszoljanak a kérdésekre, hogy lezárhassuk a vitát, aztán közleményelélek, tessék. Vreau să-i spun domnului Preda că... Nos, hát Préda úr számára lenne mondani valóm. Az igaz, hogy a projekt még ténylegesen nem indult el, de a jelenlegi román kormány programjának része. Ez, ez tény. Számítanak erre a projektre. Nézze meg! Emlékszem, Bok miniszterelnök egy nyilatkozatot tett annak idején, amikor azt mondta, hogy a kormány programjának ez egy prioritásos eleme. Másik dolog. Ez a projekt 15 évvel ezelőtt eh, kezdődött. És eh, tegyék fel a kérdést maguknak, hogy mi tartott 15 évig eddig ezen a projektem. Miért kellett, miért volt az, hogy négy-öt egymást követő kormánynak nem volt bátorsága ezt a projektet engedélyezni? Azért, mert a helyhatóságok által engedélyezett eh, lépések illegálisak. E, számos per zajlik emiatt. Egész egyszerűen az emberek továbbra is veres patakon szeretnének élni, e, ugyanúgy, ahogy ön Bukarestben akar élni, gondolom. E, azt szeretnénk, ha egész egyszerűen bennünket európai polgároknak tekintenének. Az elmúlt 15 év arról szól, hogy számos alkalommal megsértették a jogszabályokat. Sajnos nincs sok időnk. Itt vannak még petíciósok más ügyben is. Kérem, hogy legyenek udvariasak velük. Köszönöm. Az írásbeli válaszunkban világossá szeretnénk tenni három aspektust. Először is azt, hogy a projekt egy saját, teljesen különálló kategóriába tartozik, mert olyan nagy, hogy ilyenre még nem volt példa. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon különleges figyelmet kell szánni ennek az egész projektnek. Másik dolog, a kockázatokat nem elemezték eddig függetlenül. Nem találtunk semmilyen olyan jelentést, amely egyszerre lett volna átfogó, és egyszerre lett volna a műve olyan embereknek, akik megbízhatóak és hitelesek. Általában összeférhetetlenséget lehet megállapítani az eddigi tanulmányok szerzői és a projekt között. Tehát ezért is kérjük azt, hogy egy független átfogó szakértői jelentést készítsenek, olyan emberek készítsék el ezt a jelentést, akinek semmi érdeke nem fűződik ehhez a projekthez. Másik dolog, a, megint csak a terv nagyságára hivatkozik. E, nyilvánvaló, hogy lehetséges baleset, és erről nem készült eddig előzetes értékelés. A válaszunkban, a bizottsághoz, az Európai Bizottsághoz benyújtott válaszunkban e, tisztelettel arra is ráutaltunk, hogy Európában az elővigyázatossági elv működik, olyan projektekben, ahol nagyon nagy a kockázat, de egyelőre nem lehet felmérni a kockázat tényleges valószínűségét vagy nagyságát. Tehát azt kérjük, hogy ideiglenesen állítsák le a projektet addig, amíg a kockázatok elemzése és az szükséghelyzeti intézkedéseket adott esetben kidolgozzák. Thank you very much. The commission Köszönöm. Köszönöm, a bizottságnak van-e valami fajta megjegyzése? We have received, uh... Köszönöm. Két kérdést uh, kaptunk, és akkor megpróbálok ezekre gyorsan reagálni. Az első a nemzetközi dimenziója ennek a projektnek. Az én tudásom szerint ez a projekt olyan méretű, hogy a környezetvédelmi tanulmányokról szóló egyezmény hatája alá essen tehát a hatástanulmány elkészítésekor a szomszédos országokat is be kell vonni. A másik kérdés pedig az az, hogy független bizottság álljon fel, a kulturális örökség elemzése céljából. Én a környezetvédelmi főigazgatóságnál dolgozom, így aztán nem is tartom magam illetékesnek ebben a témában. Egész egyszerűen csak továbbítani tudom az Európai Bizottság más főigazgatóságán belül a kollégáknak, akik kulturális kérdésekkel foglalkoznak, és majd ők válaszolnak erre a felvetésre. Köszönöm. Mielőtt tehát összefoglalnánk, szeretném tájékoztatni önöket, hogy ma délelőtt e-mailben a titkárság megkapta a román állandó képviselet álláspontját. Egyrészt arról a témáról, amiről most beszélünk, illetve a 27-es petícióról, ami a szélturbinákkal foglalkozik, erről majd délután lesz szó. Ezt a választ most fordítjuk a lehető leggyorsabban, és amikor a fordítás elkészül, átküldjük a képviselőknek. Amit pedig az Európai Bizottság mondott, annak fényében továbbra is nyitva hagyjuk ezt a petíciót, megvárjuk a tényfeltáró látogatás eh, eredményét, és eh, megvárjuk azt is, hogy eh, az Európai Bizottság mit mond erről a független csoportról, munkacsoportról, ami aztán felülvizsgálná azokat az aspektusokat és az egész dolgot, amiről itt eddig beszéltünk. 17-es petíciót veszük előre, mert a 17-es petíciónak itt van a benyújtója is, Sheila Davis asszony, Alice asszony, aki a 17-es petíciót jegyzi. Átadom neki a szót. lakosok a mérgező anyagokkal szennyezett területek ellen. Hat hónappal ezelőtt már fordultunk önökhöz, és elmondtuk, hogy mi a problémánk. Geológiai szempontból egyáltalán nem stabil ö, sziklára építettek valamit, ami közel van az otthonokhoz, üzletekhez, és szennyezi a vizeinket. Elmagyaráztuk, hogy az Egyesült, az, az Egyesült Királysági Környezetvédelmi Ügynökségnek nincsen szabályozó rendelet ezzel kapcsolatban, és ezért fordultunk önökhöz. És nagyon szomorúak vagyunk, hogy egyáltalán nem őszintén és tisztességesen jár el az Egyesült Királyság. Három dolgot szeretnék mondani. Először is borzasztó bűz van, Júliusban az ügynökség több száz panaszból csak kettővel foglalkozott, és azt mondhatta Európának, hogy igen, hát foglalkozott a kérdéssel, tehát elvégezte a feladatát. A realitás azonban az, hogy amikor az emberek az ügynökségnek bejelentették, hogy milyen bűz van, de sokszor napok teltek el, mire egyáltalán utána jártak. A száz panaszból csak hárommal foglalkoztak végül is összesen, és a többi azt mondták, hogy ez nem minket érint. Sokszor nem megfelelően illették a panaszosokat. Ezt mondták, hogy egyszerűen csak büdös a házók. Ami az én panaszomat illeti, azt mondták, hogy vén hazudozó vagyok. És végül is úgy rendezték a dolgot, hogy utána jártak, és megoldották a kérdést, pedig nem is így jártak el. Másodszorban, ami a vízszennyezést illeti. Az ügynökség azt mondta, hogy azóta már megszűnt ennek az oka. szennyezték a vizet. Gyakorlatilag a legtöbb szivárgás veszélyes hulladék forrásból származott. Az ügynökség azt írta a Bifárnak, hogy a közelmúlt eseményei arra mutatnak, hogy mi a helyzet a talajvízzel. 2010. szeptemberében gyakorlatilag bizonyítékot küldtünk az, arra, hogy nem egyetlen egy esetről van szó, mert a nitrogén és a klór tartalom továbbra is nagyon magas, és állandóan beszivárog a talajvízbe. Ez majdnem egy évvel azelőtt történt, hogy az ügynökség önöknek válaszolt. Egyáltalán nem meglepő, hogy erre viszont semmit nem mondott. Sajnos egyre inkább nagy szennyeződik a víz. 16 mg volna az az az a szám, amit az ügynökség tájékoztatásról elküldött önöknek, ezzel szemben 22,9 mg literenként a tartalma. Október 3-áig tiltakozhatunk a módosítások ellen, ami gyakorlatilag a víz minőségét ellenőrzi. További 25 évre engedélyezték a cég tevékenységét ezen a területen. Nagyon sok hulladék, 350 féle különböző hulladék termelődik itt, nagyon sok ezek közül mérgező. Ezen kívül ö, levelek másolataival ö, ö, rendelkezünk, amelyek azt bizonyítják, hogy 2010. szeptemberben és októberében és 2011. márciusában is jóvá hagyta a BIFER tevékenységét az ügynökség. A hatóságok engedélyezik a, a cég tevékenységét, annak ellenére, hogy a közelben található otthonokra ennek milyen hatása lesz. A környezetvédelmi ügynökség csak olyan dolgokat tesz, amelyekkel saját bűneit próbálja leplezni, vagy mossa a kezét. Úgyhogy megint csak önökhöz kellett fordulnunk, illetve az Európai Bizottsághoz védelemért, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, és köszönjük azt is, hogy eljött ide hozzánk. Az Európai Bizottság részéről van itt valaki, aki ismertetné az álláspontját? Valaki az Európai Bizottság részéről? Tessék. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bizottság, mint önök is tudják, már egy ideje foglalkozik ezzel a petícióval, és számos állítást, vádat kivizsgáltunk. Tényleg jó sok vádat megfogalmaztak. Nem akartunk, nem akarok most elismételni mindent, amit itt már elmondtunk a bizottságban, a legújabb anyagunk szeptember 6-án született, és eh, itt eh, az egyik problémánk, amit mi is eh, aláhúztunk, az a gáz összegyűjtés, illetve a, az a tény, hogy a hulladék lerakó nincsen lefedve. A brit kormány felé is jeleztük, hogy amennyiben szigetelnék a Hulladék hulladéklerakót, akkor egyrészt a víz nem kerülhetne be és nem szennyeződhetne, másrészt pedig a szakhatások is csökkenthetők lennének. Úgy tájékoztattak bennünket, hogy haladást értek el a lerakóhelyen képződő gáz összegyűjtésében, illetve a hulladéklerakó szigetelésében is Tavaly kaptunk egy másik jelzést, amely a hulladék, bocsánat, a talajvíz szennyezéssel kapcsolatos, nevezetesen, hogy a talajvíz szennyezettsége nőtt a brit hatóság arról tájékoztatott, hogy ez egy egyszeri baleset következménye, ezt felszámolták. A brit hatóságok ezzel kapcsolatban azt is mondták, hogy eljárást fognak indítani a incidens miatt. Nyilván meg kell várnunk, hogy ez tényleg egyszeri incidens volt, vagy pedig, ahogy a petíció benyújtója mondja, egy problémásabb, elterjedtebb szennyezettség. A petíció megnyitása óta a legfontosabb kérdés a talajvíz szennyezettsége volt. Megjegyzem egyébként, hogy az Európai Bizottság már korábban kezdett el foglalkozni az ügyjel, miközben, vagy mielőtt még a petíciót megkaptuk volna. Azt eh, láttuk, hogy időközben a környezetvédelmi hatóság és a helyi lakosok eh, között eh, romlott a légkör, és immár nem beszélhetünk a hatóság iránti bizalomról. Éppen ezért az Európai Bizottság felkért egy a környezetvédelmi hatóságtól függ független szervet, hogy ők vizsgálják meg a talajvíz szennyezettségét. Ezt a vizsgálatot 2006-ban végezték el, ebbe a brit hatóságok bele egyeztek. Sajnálatos módon mozgó célpontra kell lőnünk, ugyanis a bizonyítási teher a miénk, hogyha jogsértési eljártást, eljárást akarunk indítani, ugyanakkor egy dossziét megnyitottunk, ami az első lépés a jogsértési eljárás megindítása felé vezető úton. Az eddig a petíció benyújtójától kapott információ birtokában még egyszer a brit hatóságokhoz szeretnénk fordulni, e, a gázösszegyűjtés, illetve a szigetelés kérdésében, a lefedés, leburkolás tekintetében egy kérdésével, és azt szeretnénk, hogyha újra megvizsgálnák, hogy milyen veszélyt jelent ez a hulladéklerakó a talajvíz minőségére. Ez e, tényleg jól hangzik, mondja az elnök asszony remélhetőleg segíteni fog. E, sajnálatos, hogy 7 év után ez a petíció még mindig nyitva van, és azóta is e, ezzel kell beszélnünk, erről kell beszélnünk. E, azt sem értem, hogy a 27 ezer fontos bírság minek a jóvatételére lesz elég, minden esetre mi nyitva hagyjuk ezt az ügyet, és biztos vagyok abban, hogy Iturgai szúr, aki nemrég készített egy jelentést a hulladékkezeléssel kapcsolatban, nyilván majd rámozdul erre az ügyre. Emellett a brit környezetvédelmi minisztériumba küldünk egy levelet azzal kapcsolatban, hogy megpróbáljuk, megtudjuk, hogy mit mire számíthatunk az elkövetkezendő időszakban. Now we're waiting for Mr. There is a um, number 16. 16-os napi rendi pont következik. Mellai és Damülszi téli sport pálya tervével kapcsolatban hallgatunk most meg petíciót, ez Foralberg, Ausztria régiójában épülne ez a téli sportlétesítmény, és az Európai Bizottságnak adnám meg a szót. Az Európai Bizottság tud-e valamit mondani nekünk a 16-os petícióról? Önök döntenek, hogy ki beszél. Oké. Okay. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Sorry for the delay. Elnézést kérek a késésért, de nagyon érdekes volt a korábbi román petíció is, mert kapcsolódik ahhoz, amiről most fogok szólni. Úgyhogy köszönöm, hogy a bizottság szót kaphatott, és megvitathatjuk a környezetvédelmi hatástanulmány irányelvet, hiszen az éves jelentésben, amely a tevékenységükről szólt, rámutattunk arra, hogy ez az egyik olyan irányelv, amely a bizottságon belül gyakorta felvetődik a viták során. Ez egy e, ominózus esete a rossz alkalmazásának ennek az irányelvnek Ausztriában, és azt mondanám, hogy tipikus problematikája ennek az irányelvnek, mert arra utal, hogy hogyan történik a screeningezés az eljárásokra, hogy hogyan döntünk, hogy legyen környezetvédelmi hatástanulmánya vagy sem. Tehát ilyen esetben van bizonyos lehetősége a tagállamoknak küszöbértékek felállításával, vagy pedig esetenkénti elemzés segítségével. Nagyon meglepő, hogyha megnézzük a statisztikai adatokat az Európai Bizottságnál, ami ezt az irányelvet illeti, A jogsértéssel kapcsolatosan beadott esetek 69%-a vonatkozik erre. Ami pedig a bírósági döntéseket illeti, ezeknek 80 ezzel a problematikával foglalkozik. Tehát, iránt tisztelt képviselő kérte, hogy két konkrét kérdésre válaszoljon a bizottság. Első, a bizottság hogyan garantálja azt, hogy az irányelv átültetése minden tagállamban megtörténik, a második pedig az, hogy szükséges-e módosítani az irányelvet, hogy annak mellékleteit, annak érdekében, hogy közös legyen az alkalmazása ennek a jogszabálynak. Először is el szeretném mondani azt, hogy a bizottság még hogyan jár el annak érdekében, hogy egységes legyen az irányelv alkalmazása és értelmezése a tagállamokban, aztán az irányelv felülvizsgálati folyamatára utalnék annak érdekében, hogy az irányelvet egységesen alkalmazzák és értelmezik a tagállamokban, a bizottság először is úgynevezett uh, systematic conformity check uh, eszközével él, uh, vagyis megvizsgálja azt, hogy hogyan került átültetésre és alkalmazásra az egyes tagállamokban. Aztán vannak panaszok, amelyek a bizottsághoz jutnak el, uh, úgyhogy így értékeljük azt, hogy az irányelvet hogyan hajtják végre a tagállamokban. Aztán van egy szakértői csoportunk, nemzeti szakértők vesznek részt ebben. Ennek keretén belül a tagállamokkal megvitatjuk a különböző problémákat, és megpróbálunk egységes értelmezést találni. Ezen kívül nem csak európai szinten, hanem nemzeti szinten is, például Olaszországban, Spanyolországban vannak olyan szakértői csoportok, akik a szakembereket és a regionális hatóságokat tömörítik, akik felelősek ezen irányelv végrehajtásáért végezetül, de nem utolsó sorban, bizonyos dokumentumokat is készít a bizottság, amelyek elmagyarázzák, hogy hogyan lehet végrehajtani az irányelveket. Például a screeningelésről, hogy ezt hogy kell elvégezni. Tavaly egyébként kiadtunk egy dokumentumot arról is, amely az Európai Bíróság bíráskodására utal. De ezen kívül a web oldalunkon is megtalálható egy csomó anyag. Aztán az éghajlatváltozás, biodiverzitás vonatkozásában is készülnek dokumentumok a jövő év során. Tehát erőfeszítéseink ellenére, illetve a szemináriumok ellenére, kapacitásépítés ellenére, például az évelején három tréninget szerveztünk annak érdekében, hogy például a bíráknak is elmagyarázzuk ezt a problematikát, tehát erőfeszítéseink ellenére vannak még a tagállamokban végrehajtási problémáink. Bár a screening vonatkozásában ez eléggé logikus, minden évben 34 ezer screening történik, úgyhogy statisztikailag sincs lehetőség arra, hogy ne adódjanak problémák. Az irányelv egyértelmű és világos. A probléma nem innen fakad. Néha a végrehajtási problémák abból adódnak, hogy nincs megfelelő politikai akarat az egyes hatóságoknál, helyi vagy regionális szinten, hogy megfelelően vegyék át az irányelvet. Aztán lehet forráshiány is az ok. Például nagy érdeklődéssel hallgattam a vitát az előbb, mert amikor fel kell mérnünk azt, hogy egy projekthez szükség van-e bizonyos szakértői véleményre, a döntés nyilván azon is múlik, hogy vannak-e megfelelő források erre, avagy sem. Aztán alkotmányos berendezkedés is gátat szabhat a végrehajtásnak. Tehát, amikor a, arról van szó, hogy szükséges-e változtatni az irányelven, és ha igen, mi lenne ennek az eredménye? Bár mi úgy gondoljuk, hogy megfelelően lett megfogalmazva az irányelv, azért lehetnek bizonyos problémák. De ha változtatunk is rajta, nem tudjuk garantálni, hogy minden problémát megoldhatunk, mert ahogy említettem, nagyon sok mindenkit érint ez az egész folyamat de ennek ellenére egy jelentés alapján 2009-ben már beindítottunk egy nyilvános konzultációs folyamatot erről az irányábról, úgyhogy 2010-ben végül is arra jutottunk, hogy a screening az egyik legfontosabb gond. Tehát néha nem megfelelően végzik el, és ennek két eredménye lehet. Az egyik az, hogy bizonyos projektek, amelyeket teljes mértékben le kellene, hogy fedjen, nem így történik. A másik probléma az, hogy néha a tagállamok túlzásokba esnek, és akkor is alkalmazzák, amikor nem kéne. Úgyhogy ami ennek felülvizsgálatát illeti, a screeningelés lesz az egyik központi kérdés, és a bizottság megpróbál egyszerűsíteni, célzottabbá tenni a folyamatot, hogy a végrehajtási problematikákat kiküszöpölje. De, mint ahogy korábban is említettem, ha változtatunk is az irányelven, egyáltalán nem biztos, hogy minden problémától megszabadulunk, mert a bizottság egyszerűen nem lehet fizikailag jelen minden egyes politikus mellett. Ahogy említettem, 24 ezer screeningelés történik évente, de ahogy említettem már, folyamatosan készítünk segédanyagokat, és reméljük, hogy ez biztosítja majd a, hatékony végrehajtást EU szerte. Köszönöm. Köszönöm. Bilen képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Nos, csak egy szót szólnék de csak röviden teszem ezt, hiszen még várjuk a lengyel ombudsmant. Nos, a bizottság képviselőjétől egyetlen egy dolgot szeretnék megkérdezni. Potocsnik úr levele a kérdésre válaszolva érkezett, és ez szerint a si liftek esetében kérdés az, hogy a környezetvédelmi hatástanulmányra előírt határértéket eléri -e ez a projekt, avagy sem. Nos, erre a kérdésre a bizottság ö, úgy tűnik, hogy nem válaszol tisztán, hiszen egyebekben a nemzeti jogalkotást kellett volna inteni, hogyha a bizottság véleménye megváltozott, akkor kérdés az, hogy a sípályákat a jövőben hogyan lehet jogszerűen használni, hiszen nem lehetséges, hogy a petíció benyújtója ezeket az ügyeket elintézetnek tekinti, hiszen ez egy versenyügyi kérdés, költségek kérdése, és az ilyen beruházások esetében a környezetvédelmi hatástanulmány végrehajtása vagy végre nem hajtása, környezetvédelmi kompenzációs intézkedésekre lehet szükség esetlegesen. Tehát itt mindenféleképpen ez a kérdés, ez pénzbe kerül, ez a lift árát befolyásolja, és a fogyasztók választását is befolyásolja. Tehát tehát itt csak is egy világos válaszra van lehetőség. Egy új irányelv van készülőben, tehát én amellett lennék, hogy ezt a petíciót márciusig tartsuk nyitva, hogy meglássuk, hogy a bizottság iránymutatásait megfelelően kiigazította-e, hogy ebből a kérdés megoldása világosan kivilágzik-e, vagy pedig arra a következtetésre jutunk, hogy az iránymutatások nem elegendőek, és az irányelvet kell majd módosítani. Nos, akkor nyitva hagyjuk ezt a petíciót, megvárjuk a szöveget, a bizottság kap szót. More clarification. So the commission... Csak egy rövid tisztázás. Az Európai Bizottság 2012 közepére akarja felülvizsgálni ezt az irányelvet, és eh, ami ezt a konkrét témát eh, illeti, eh, nevezetesen a kettes függelék alá tartozó projektek, ami például a sípályákat illeti, ezeket, ezeknek a hatástanulmányát hogyan lehet elkészíteni. Van erre vonatkozó bírósági döntés is, amely szerint a tagállamok vagy eseti analízist kell, hogy elvégezzenek, nem csak a projekt méretére kell, hogy kitérjen ez az elemzés, hanem annak az elhelyezkedésére. Amikor pedig a hatásokról beszélnek, nem csak a közvetlen hatásokat kell vizsgálni, hanem a közvetett hatásokat is. Azt gondolom, hogy a jelenlegi útmutató dokumentumunkban is ez pontosan szerepel, és a környezetvédelmi hatástanulmányokról szóló irányelvünk felülvizsgálata során az egyik célunk, a, célunk az, hogy az Európai Bíróság esetjogát beépítsük az irányelvbe, hogy az könnyebben végrehajtható legyen. Remélem, hogy ez a válasz kielégítő a képviselő számára. Ähm, Válaszolni óhajt? Nos, el tudom fogadni jelenleg ezt a választ, de mindenféleképpen időt kell szennünk ennek a dossziénak a tanulmányozására, hiszen ez a dosszié már egy éves. Ωραία. tavaly már egy tényfeltáró misszió keretében jártunk ott, egy évvel ezelőtt. A petíciót tehát nyitva hagyjuk, és később visszatérünk rá. Köszönöm. Uh, waiting. I'm informed that we are waiting for the... Tájékoztatásul közölni szeretném önökkel, hogy a lengyel ombudsmanra várunk. Elnök úr, ha még van egy percünk, szerintem botrány, hogy hogyan kezelik más emberek idejét. Ilyen sok petíciót benyújtó itt van, és a titkárságnak akkor más időtervet kell kialakítania. Én már 9 óra 40-kor itt voltam, és csak most került sor erre az ügyre. Egy órát vártam. És ö, már egy másik megbeszélésem lett volna, és nem tudom, hogy mi lesz az ombudsmannal. Ö, azt hiszem, hogy saját előreásainkat kell megváltoztatni, hiszen nem lehetséges, hogy egy tagállamból 20 jönnek egyszer, csak mindenki szóhoz akar jutni. Mindenféleképpen országonként limitálni kell a felszólalók számát, különösen azokat, akik nem jelentkeztek előzetesen. Nos, nekem nagyon sok német politikával kapcsolatos teendőm lenne λαμβάνουμε υπόψη στις παρατηρήσεις Να πούμε απλώς ότι... Nos, tudomásul vesszük észrevételét de 11-re terveztük a lengyel ombudsman beszámolóját, tehát van egy kis késedelem, de nem tudom, hogy ez minek köszönhető. Az ön által felvetett kérdésekre megpróbálom megoldást találni. Weil, äh, weil, weil die Zeit gerade ist, sage, möchte ich Nos, mivel még van idő, ezért szeretném Villandurat támogatni, hogyha elkészítjük a napi rendet, akkor egy belső időtervet, programot kellene kialakítanunk, és azt be is kellene tartanunk. Igen, például Villandur most jött, vagy én is ideérkezem, most például az utolsó petíciót benyújtóknak nagyon kevés idejük maradt, másoknak viszont sok idejük volt. Tehát azok, akik a végén kerülnek sorra, azoknak tényleg gyorsított eljárásban kell lebonyolítaniuk a beszámolójukat. Ehelyett be kellene terveznünk egy fél órát egy adott petícióra, és aztán le kellene zárnunk az adott petíciót, mert nem fair egy más eljárás a többi petíciót benyújtóval szemben. Tehát ezt jobban kellene tervezni, hogy minden petíciót benyújtó, aki Brüsszelbe utazik, ugyanazon joggal rendelkezzen a meghallgatásra és ügye tárgyalására. Mama break. The ladies here. Well, good idea from me or not? Uh, oh. Θα αναφέρω, θα μεταφέρω τις παρατηρήσεις στη γραμματεία. Θα το λύσουμε, κύριε Γιάρ. Nos, tudomásul vettem észrevételeiket. Üdvözölni szeretném a lengyel ombudsmant, és hallgassuk is meg azonnal nyilatkozatát tessék. E, chciałabym serdecznie przywitać Wysoką Komisję i podziękować za zaproszenie, które... Üdvözlöm a bizottságot, és köszönetet mondok a meghívásért, hiszen ez lehetőséget biztosít számomra, hogy beszámoljak az ombudsmani hivatal tevékenységéről Lengyelországban nagy népszerűségnek örvend ez a hivatal, az öt elődömnek köszönhetően különösen, az emberi jogi ombudsman tevékenységének köszönhetően Lengyelországban, mely ö, hivatalt az alkotmány garantál. Nagyon kedvezőek tehát a tapasztalataink, az alkotmány által létrehozott hivatal remek működéséről van szó. Nem csupán a polgárok bizalmát sikerült elnyernünk, hanem a bevándorlókét, a menekültekét, akik gyakran fordulnak a polgári jogok védelmével foglalkozó ombudsmanhoz az alkotmány idevágó cikkeje alapján. Az ombudsman a polgárok szabadságjogainak és jogainak védelmezője, mely jogok az alkotmányban vannak rögzítve. Függetlenül tehát a kormányoktól, a politikai orientációktól, amelyek váltakoztak az elmúlt húsz évben Lengyelországban, most a lengyel ombudsman pozícióját soha nem vonták kétségbe. A lengyel ombudsman a ö, polgári szabadságjogok védelmével foglalkozik, ez különbözteti meg az ügyészség szerveitől. Lengyelországban mindenkinek joga van a törvény által meghatározott keretek között az ombudsman beavatkozását kérni, hogyha joga is sérülnek, és a polgárok széles körülön élnek ezzel a joggal. Évente körülbelül 5000 megkeresést kapunk, melyeket az ombudsmani hivatal kezel, ez a számadat váltakozik, de mindig 5000 és 7000 megkeresés között váltakozik. Az ombudsman hatáskörein túlmenően más területek is vannak. Londonban került sor nemrégiben egy ombudsmani találkozóra, ahol is felvetődtek bizonyos problémák. Nagyon gyakran előfordul, hogy az emberi jogok kérdésköre is ö, felmerül, de az ombudsman ezekben, az, ezekben a helyzetekben nem tud beavatkozni, hiszen hatáskörei korlátozottak, és az ilyen esetekben például a fogyasztóvédelmi hivatalhoz lehet fordulni, vagy egyéb szervezetekhez, amelyek ezen területen működni jogosultak például amikor magánszemélyek által közforrások felhasználását illeti, nos ezen személyeket a NIK, a legfőbb felügyeleti szerv jogosult csak Lengyelországban ellenőrizni, tehát ehhez a szervhez lehet ilyen esetekben fordulni. Ez a probléma egyre gyakrabban felmerül majd a jövőben. Nos, ezekben az esetekben a, az ombudsman értékelheti, hogy a nemzeti ellenőrző hatóságok beavatkozása megfelelő volt-e az ilyen magánszemélyek közforrások kezelése során végzett tevékenységét illetően. Ilyenkor arra figyelünk, hogy a rendőrség, illetve az önkormányzati hatóságok megfelelően jártak el az adott probléma kapcsán. Tehát itt csak a nemzeti jogszabályok alkalmazásával lehet eljárni, és ilyen esetekben közvetetten lépünk fel ombudsmanként. Az ombudsman hatáskörei Lengyelországban csupán a nemzeti szervek tevékenységére irányul. Nem foglalkozunk az európai intézmények tevékenységével, de szorosan együttműködünk az európai ombudsmannal. Reméljük, hogy ezen tevékenységünk a jövőben fejlődni fog, annak érdekében, hogy legyen egy egységes telefonszám a 112-höz hasonlóan a segítségre szorulók számára az Európai Unióban, ha ombudsmanhoz kívánnak fordulni. Így az európai polgárok, hogyha utaznak, külföldön vannak, és jogaik sérülnek, egy új országba megérkezvén, Gyakran nagyon hosszú idő telik el, amíg megértik, hogy egy adott országban hogyan tudnak a helyi ombudsmanhoz fordulni. Hogyha lenne egy tájékoztató vonal, egy tájékoztató telefonszám minden európai polgár számára hozzáférhető módon, akkor ez bizonyosan könnyítene ezen a problémán. Én ezt már felvetettem az ombudsmanok nemzetközi szervezetében, ahol is az elnökség tagja vagyok, és kértem, hogy értékeljék ezt a javaslatot. Az Európai Ombudsman választát is várom erre, hiszen ez egy gyakorlatias eszköz lenne, és valóban javítaná a jog alkalmazást. Az európai jog helyes alkalmazását valamennyi polgár javára. Az Európai Ombudsman a polgárok szabadságjogainak védelmezője, mely szabadságjogok az alkotmányban vannak rögzítve, ugyanakkor védelmezzük az egyenlő bánásmód elvét is, és ezen év január 1-től, amikor ezen előjogokat megkaptam, nos megpróbáltam egy alkalmazási struktúrát kialakítani ezen jogszabályok, törvények tekintetében, Ebben az évben sajnos még nem állnak rendelkezésre elegendő források ezen új előjogok alkalmazásához. Remélhetőleg a következő költségvetésben ez megoldódik majd. De az NGO-kkal és szakértőkkel való együttműködésnek köszönhetően három szakértői bizottságot tudtam létrehozni, az idősekkel szembeni, a bevándorlókkal szembeni és a fogyatékkal élő személyekkel szembeni diszkrimináció vonatkozásában. A szakértők mindezen területeken meghatározták a fellépés módozatait, a civil társadalom is együttműködik velünk a diszkrimináció megelőzése céljából. Örömmel jelenthetem ki, hogy a közvéleménye való konzultációnak köszönhetően a fogyatékkal élők javára ö, foganatosítottunk intézkedéseket a következő választásokon. Vasárnap indul egy nagy lélegzetű akció. Egyrésztről a választókörzetekhez való akadálymentes hozzáférés céljából, hogy a, választ, hogy a szavazóhelységek jobban felszereltek legyenek, a fogyatékkal élő személyek fogadására 2000 személy vesz majd részt a lengyel parlamenti választásokon jelöltként. Nagyon örülök annak, hogy a lakossággal széles körülön együtt tudunk működni, valamint a minisztertanács is megerősítette, hogy csatlakozni kíván ehhez a mozgalomhoz. Az egyenlő bánásmód elvét illetően, nos ez kormányzati kompetencia, az én feladatom az ellenőrzés, a kontroll, és ezt követően tudok esetekről jelentéseket, beszámolókat készíteni. A lengyel ombudsman akkor avatkozik be, hogyha a polgári jogok sérüléséről értesül. Ez mind a helyi önkormányzatokat, mind a különböző fórumokat érinti. Ebben az esetben az ombudsman különböző gyakorisággal avatkozik be ilyen helyzetekben, de egyre nagyobb számú es történik az ombudsman részéről. 2010-es statisztikáim vannak, és észlelhető, hogy 2010-ben bizonyos csökkenés mutatkozott, amely elődöm Kohanovszki úr tragikus halálozása miatt következett be, azon hónapokban, amelyek az ő elhunyta, tragikus elhunyta és az én kinevezésem között teltek el, az esetek száma ö, csökkent, 275-en dolgoznak a hivatalomban, 2011-ben pedig visszatérünk majd a 2009-es adatokhoz, sőt akár még ezek az adatok növekednek is 2009-hez képest. A lengyel ombudsman szerepe kapcsolódik ahhoz is, hogy az eljárásnak nincsenek költségei, és nincsenek formai szabályok sem, korrekt módon kell csupán bemutatni a szoban forgó kérdést. E-mailben is elfogadunk megkereséseket, akár szóban is. Gyakran szóbeli megkeresésekkel élnek felénk a polgárok. Ezek egy pót formát képviselnek az ingyenes konzultáció rendszerében, amely meglehetősen fejlett Lengyelországban. Az ombudsmani hivatal és a helyszíni hivatalok jogi tanácsadási szerepet töltenek be. Bátorítjuk ösztönözzük munkatársainkat, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjenek a lakossággal. Gyakran a polgárokat irányítani kell a megfelelő jogi fórumok felé, ahol valóban élhetnek jogaikkal. Gyakran hosszas személyes beszélgetésekre kerül sor ezekkel a személyekkel. Ez nagyon gyakran előfordul hivatalainkban 2010-ben. Elmondhatjuk, hogy nagyon jellemző adatokat találunk a petíciós bizottságnál és az ombudsmani hivatalnál is, hiszen gyakran egyesek több ízben is visszatérnek egy adott kérdés megtárgyalására hozzánk, amelyet fontosnak ítélnek. Az a tény, hogy kevesebb a válasz, ez nem azt jelenti, hogy ezeket a kérdéseket nem vesszük figyelembe, az információkat átadjuk, itt érdemi válaszokról van szó. Itt látják például az új megkereséseket, az új kérdéseket hivatalunk felé. Nagyon sok megkeresés érkezett a, lét, a hivatal létrehozása utáni első évben a kommunista kormány által elszenvedett ö, károk miatt, aztán egy csökkenés tapasztalható, és aztán hullámzó volt a megkeresések száma, de minden esetre olyan sok megkeresés érkezik, hogy mindenképpen gondos vizsgálatra van szükség a hivatalunk részéről Például mindenféleképpen jeleznünk kell a hazánk fordulónak, hogy be tudunk-e avatkozni, vagy az is előfordulhat, hogy az adott megkeresést nem befogadhatónak nyilvánítjuk. A megkeresések 60 ban beavatkoztunk, eljártunk, 34%-ban egyfajta jogi tanácsadást nyújtottunk, tehát elmagyaráztuk a hozzánk fordulónak, hogy milyen jogi útra léphet, milyen jogi utat alkalmazhat, milyen jogi fórumhoz fordulhat. Ez a jogi tanácsadás, az ehhez kapcsolódó tevékenységek, végzős, speciális képzésben részesítettük a tisztviselőinket, hiszen gyakran nem tudják, hogy mi a helyes módja az ombudsmanhoz való fordulásnak, az új ciklusban, amely nem sokára kezdődik Lengyelországban, az új parlamenti ciklusban foglalkozni fogunk ezekkel a kérdésekkel. Nagyon sokféle megkeresést kapunk nagyon sok témában. A büntetőjog dominál, az őrizetesek, a fogvatartottak tudják, hogy fog, fordulhatnak az ombudsmanhoz számos kérdésben. Az eljárásjog kérdései szintén ö, nagy szemben vannak jelen a megkeresésben, ami pedig a közigazgatást illeti, illetve az egészségügyet. Hát ezek is olyan területek, amelyek gyakran képezik ö, megkeresések tárgyát. Aztán például egy mongol család esete, egy nagyon nagy média figyelmet kapott eset volt, amikor beavatkoztunk ebben az esetben. Nagyon sok esetet tudunk kedvezően lezárni, vagy aztán ott vannak az ideg, a külföldieket illető kérdések. Nagyon sokszor kellett beavatkozunk ilyen esetekben is, például honosítási kérelmekben, Brüsszelbe érkezésem előtt röviddel, Komorowski elnök úr aláírt egy jogszabályt, mely szerint a következő két évben ezen új törvénynek köszönhetően számos ilyen helyzetben lévő személy helyzete megoldódhat.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 helyszínen vizsgálatokat ford, folytathasson, és uh, információkat kérhessen az államügyészségtől, megvizsgálhatja az eljárási dokumentumokat is. Ez egy állandó probléma, a büntetőjog és polgárjog területén való beavatkozás Lengyelországban az ombudsman széleskörű kompetenciákkal rendelkezik, de ezek nem mindig világosak, mert a zajló büntetőeljárásokban nem avatkozhat be, csak azok lezárulta után kérheti az eljárási dokumentumokat, ez bizonyos késedemet eredményez, de néha lehetővé teszi, hogy az ítéletekkel kapcsolatban is beavatkozunk, mely ítéletek már ö, jogerőre emelkedtek. Ezek aztán vannak termi- ö, általános jellegű beavatkozások, amelyek számos ö, kár megszüntetéséhez hozzájárulnak, amelyeket ö, természetes személyek szenvedtek el. Ö, Nos, ezek az esetek néha szükségessé tehetik azt is, hogy eh, eh, fegyelmi szankciókat szabjanak ki, gyakran a parlamentet is bekapcsoljuk bizonyos kérdések megoldásába. láthatják, hogy hogyan lép fel, tehát általában az ombudsman milyen jellegű megkeresések érkeznek hozzánk. Látható, hogy nagyon különböző tárgyúak ezek. Az egyik kérdés az, amikor az állami szervek válaszolnak a polgároknak, gyakran az igazságügyi miniszterhez, vagy egyéb miniszterekhez fordulok kormányüléseken, és velük vitatom meg, hogy ha túlságosan általános jellegű válaszokat kaptunk egyes megkeresésekre, amelyek nem kielégítőek. Sok ilyen vitem van, megbeszélésem van az igazságügyi miniszterrel, illetve a főállamügyészsel, és ezen megbeszéléseknek köszönhetően gyakran sikerült kedvezően lezárnunk számos konkrét esetet. Aztán ezen a dián lehet látni, hogy ki fordul a leggyakrabban az ombudsmanhoz az igazságügyi minisztérium és a legfelsőbb bíróság azok a fórumok, amelyekhez leggyakrabban fordulnak, és aztán az alkotmánybíróság, ezeken az üléseken is fel tudok szólalni, és a polgárok jogaival kapcsolatban, amikor a legszembetűnőbb jogsértések történnek, akkor ez az alkotmánybíróság, illetve a legfelsőbb bíróság, valamint a közigazgatási bíróság hatáskörébe tartozik. Az alkotmánybírósággal szemben a lengyel ombudsman eljárást kezdeményezhet. Ez lehet egy elvontabb jellegű fellépés, az alkotmánybíróságnál. Ezek meglehetősen ritka megkeresések, de nagy büszkeségre adnak okot. Elődöm Számos alkalommal ö, fordult az alkotmánybírósághoz, különösen az időseket ért ö, megkülönböztetés tárgyában. Itt van például a nyugdíjkorhatár kérdése. Ez kötelező volt, nem pedig jog azok szemére, akik tévéjárulékot fizettek. Tehát nem lehet valakit elbocsájtani csupán azért, mert elérte a nyugdíjkor határt, ez az elv még nem vált kötelezővé, ami például közjegyzőket, vagy az egyetemi, vagy a gimnáziumi tanárokat illeti, vagy az akadémikusokat. Nem volt lehetséges ilyen esetekben fellépni. Én oktatóként gyakran szembesültem ilyen problémákkal. Aztán nagyon nagy örömömre szolgál az a komolyság is, amivel az Alkotmánybíróság foglalkozik az ombudsman által benyújtott megkeresésekkel. Itt lehet látni ezen a grafikonon, hogy nagyon ritkán történik meg, szinte soha, hogy ezeket a megkereséseket elutasítják. Még akkor is, hogyha nem járunk mindig sikerrel jó magam és elődöm néha elveszítettem eseteket az alkotmánybírósággal szemben, de ez gyakran nagy társadalmi vita kezdőpontja, kiinduló pontja, amelynek eredményeképpen néhány hónappal vagy évvel később aztán majd egy új törvény születik. Tehát hogyha más fórumokkal együttműködve látom, hogy semmiféle bíróságnál nincs esély a nyerességre, a győzelemre, de van eszköz arra, hogy a témával újra foglalkozzunk, társadalmi vitát váltsunk ki, akkor néha olyan megkereséseket is benyújtunk, amelyek kockázatosak, akár az alkotmánybírósághoz is. Azt hiszem, hogy ilyen eljárásmód, ezt az eljárásmódot nagyra becsülik a petíciót benyújtók is, hiszen ez gyakran felhívja a parlament, illetve a civil társadalom figyelmét egy adott problémára. A büntetőeljárást illetően az ombudsman kérheti a, a különböző fórumok beavatkozását egy petíciót benyújtó javára. Ezek hivatalból történő eljárások, néha rendkívüli eszközökkel is élhetünk. Például a semmitőszéknél az ügyvédek gyakran több száz panasszal foglalkoznak, és nem mindig jól indokoltak ezek. A semmitőszéknél gyakran ezek az eljárások az vezetnek, hogy az ombudsman válik az utolsó esélyé ezen személyek szemmel, aki hatékonyan tud felépni az egyes esetekben. Itt az ombudsman tevékenységével kapcsolatos főpontokat kívánom bemutatni, hogyha például azt látjuk, hogy egy általános jellegű megkeresés nem hoz azonnal eredményeket, akkor egy három szög kezdi meg a munkáját. Egyrésztről megkezdődik egy nyilvános vita, egy társadalmi vita az adott témakörben, például egész, az egészségügybiztosításról, biztosításról, ezt követően rész, létrejön egy formális fórum az illetékes minisztériumnál, szakminisztériumnál, és hogyha a véleménykülönbség tapasztalható, az egyes fórumok vagy hatóságok álláspontja között, akkor áttérünk a következő fokozatra, azaz az alkotmánybíróságnál formális panasszal élünk. De ez a társadalmi vita, ez az általános jellegű beavatkozás azzal jár, hogy a közvélemény jobban megérti majd a szendékaimat, tehát ezt követően az alkotmánybírósághoz fordulásunk gyakran már a közvélemény széles figyelmétől övezve történik meg máskor ö, akadémiai konferenciát, nyilvános vitákat ö, szervezünk, mint például a magánélethez való jog, vagy az, az ér- érzékeny személyes adatok védelme kérdéskörében. Elnök asszony, tisztelt ö, szakbizottság, elmondhatom önöknek, hogy a lengyel ombudsman tevékenységének ezek a fő témakörei, erős hatáskörrel rendelkezünk európai területen is. Köszönhetően a civil szolidaritásnak. Ennek köszönhetően kezdetben hivatalunk nak nem voltak annyira erős hatáskörei, később ezek kibővültek, és ennek eredményeképpen most már nagyon széles körben működhetünk, széles hatáskörök alapján. Várom kérdéseiket, köszönöm. Köszönöm, szeretném önnek megköszönni. Lipovics asszony, lengyel ombudsman a, az előadását. Nos, most akkor a titkárság jelzésére Lipovics asszonyhoz általános jellegű kérdéseket lehet intézni, és aztán ezt követően ő végig fogja hallgatni a három következő lengyel paraszt, illetve petíciót, és így megismerheti a mi munkánkat, Lipovics asszony, eh, tehát együtt fogjuk megvizsgálni a lengyel petíciókat. Van-e általános kérdése Madám, eh, illetve Lipovics asszonyhoz? Eh, Először is köszönöm szépen Lipovics asszony, hogy elfogadta meghívásunkat, és Valéza kollégának szeretnék még egyszer köszönetet mondani, aki ötletadó volt neki volt ez az elképzelése. Most sajnos egészségi problémákkal ö, küzd, de mindannyian javulást kívánunk neki, hogy visszatérhessen a szakbizottságba. Nos, tehát ö, mm, nagyon érdekes volt a beszámolója, egy rokon lelkek vagyunk, ön, mint ombudsman, mi pedig petíciós szakbizottságként a polgárok érdekeiért vagyunk felelősek. Ö, tehát mi vagyunk egyfajta szeizmográf, amely a társadalomban érzékenyen felvetődő kérdéseket mutatja. Szűrő nélkül fordulnak hozzánk a polgárok, ez egy nagyon izgalmas és fontos feladat. Számomra a petíciós szakbizottság és az ombudsman intézménye szintén a nyílt demokrácia nagyon fontos eleme, elengedhetetlen elemek ezek és ön valóban tanúbizonyságot tett arról, hogy elengedhetetlen ez a feladat. Hat kérdést szeretnék feltenni gyorsan. Láttam, hogy az elnök asszony rám tekint, hogy tartsam be a felszólási időt. Nos, tehát nagyon sok esetet kell feldolgoznia, erről számolt be. Az lenne a naív kérdésem, ön egy tímről beszélt, hogy milyen nagy az ön tímje, az ön csapata, mennyi alkalmazattal rendelkezik az irodájában és timjében. A második kérdésem, tud-e valamit mondani az átlagos időtartamról, tehát milyen gyorsan kap egy polgár átlagban egy megkeresésre, egy panaszra választ. Harmadsorban az ön számára is van egyfajta felső határ, tehát hogyha egy adott időn belül nem sikerül megoldani a problémát, akkor őszintén meg kell mondani a polgárnak, hogy nem tudok válaszolni, nem tudok segíteni a problémáján. A negyedik kérdés nagyon érdekes volt számomra, nem tudom, hogy mindent jól értettem-e, hogy ön aktívan közvetíthet-e tehát, hogyha a médiából valamiről értesült, valakit rossz, valakivel rosszul bántak, akkor ön ö, szintén aktívan közvetíthet, ön azt is elmondta, hogy bíróságon felléphet, de részes félként számomra ez egy újdonság lenne. És az ötödik kérdésem elmondta, hogy a bírósági ítéleteket is visszavonattathatja. Nem tudom, hogy ez hogyan megy. Tehát a bírósági ítéleteket semmisé teheti, ön ezt említette. És az utolsó kérdés a petíciós szakbizottságban, a lengyel parlamentben, hogyha ez van, ha ez létezik ez az intézmény, akkor hogyan ápolja velük az együttműködést? Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött. Uh, just a moment. Thank you very much for your many Nagyon köszönöm ezt a sok kérdést. Ez ellentmond annak, amit korábban mondott, de mindegy, nem felejtjük el. Cashman úr, nem. Baszina úr. Köszönöm szépen. Csak egy általános megjegyzésem lenne. Tényleg nagy benyomást tett rám, de nem lepődtem meg attól, hogy milyen szerepe és mekkora befolyása van például megváltoztatja a jogrendszert, ha kell, jó, rendben van, szükség van jogorvoslatra, ö, tud ösztökélni, de meg vagyok lepődve, hogy mennyi kompetenciával rendelkezik intézményesen a többi érintett hatósággal való kapcsolat során. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó ötlettár lehet számunkra, hogy mivel ruházzuk fel az ombudsmanjainkat, amikor meg akarjuk védeni állampolgáraink jogát. Mert nem mindig így van ez. Egy kérdésem lenne Lipovics asszonyhoz. Mi a milyen a kapcsolata a lengyel parlamenttel? Hogyan működnek intézményesen, és milyen hatása van az adott érintett bizottság előtt? Thank you very much, and um, I'll be very Köszönöm a szót, nagyon rövid leszek. Én is szeretnék köszöntet mondani önnek beszámolójáért. Elnézést, hogy el kellett mennem, telefonálnom kellett. Nos, én is meglepődnék, hogyha tényleg megteszi azt, amire szükség van. Lehet, hogy tudja, de lehet, hogy nem. Újra felülvizsgálunk egy petíciót a, hol, a lengyel hatóságokkal szemben, ahol is nem hajlandók egy polgári státuszra vonatkozó dokumentumot kiállítani, hogyha valaki mondjuk elvált, vagy más státusza van. Na most mi a helyzet, hogyha ugyanolyan nemű vel él együtt, de hát ugye ezt Lengyelországban nem teszik lehetővé. De ez diszkrimináció, és ön említette, hogy azokat a szabadságjogokat meg kell védeni, ahol korlátozzák őket. Azt mondta, hogy ezeket meg kell óvnunk, és ön a fair eljárást fogja védelmezni, és emellett fog kiállni. Nos, egyetért azzal, hogy ez nem fair eljárás. És a lengyel állampolgárok 50 ilyen állampolgárról van szó, esetét megvizsgálja? Azon egyszerűen, mert egyedülállóak, házasok, vagy elváltak, egészen egyszerűen a szexuális beállítottságok miatt. Itt nem arról van szó, hogy mi a helyzet Lengyelországban ezekkel a párokkal, mert 16 tagállam már elismerte az azonos neműek együttélését, kapcsolatát. Köszönöm szépen! Elnök asszony, köszönöm szépen, Kesmen úr. Nem hiszem, hogy bárki más szeretne még kérdezni az ombudsmentől. Parancsoljon öné a szó. Chciałabym bardzo podziękować. E, e, köszönöm szépen. Tak wspaniałe pytania. I... Köszönöm kiváló kérdését, Nyár úr megpróbálok válaszolni rájuk. Ami a személyzetet illeti, 265-en dolgoznak irodánkban, rendkívül hatékonyan tevékenykedtünk eddig, 250 jogászunk van, és eddig sikerült megbírkoznunk az esetekkel. Az idén nagyobb a hatáskörünk az esélyegyenlőség terén, és 15 szemét kell majd felvennünk annak érdekében, hogy az azonnali szükségleteket kielégíthessék. De eddig meg tudtunk birkózni a 265 és 250 munkatársal együtt. Nos, ami az időkeretet illeti, hát ez attól függ. Bizonyos esetekben néhány napot vesz igénybe a válaszunk, de ha mondjuk aktákra kell várnunk, ez 4-5 hónapot is igénybe vehet. Ugyanis a bírósági iratok hosszú hónapokig utaznak hozzánk, és annak is nagyon jól tudják, hogy az ilyen összetett esetekkel, ügyekkel hosszú ideig kell foglalkozni. És ha mondjuk az ember csak egy egyszerű jogi esettel találja szembe magát, akkor akár tízzel is meg tud birkozni naponta, de ha nem, hanem komplikáltabb esetekkel, vagy bírósági határozatokkal, akkor ez hetekbe, hónapokba kerülhet. Az egyszerű esetek esetében maximum egy hónapot vesz igénybe a válaszadásunk, összetettebb esetekben, ügyekben ahol a bíróságoktól kell az anyagokat elkérnünk 6-7 hónap. Ami aktív részvételünket illeti, például az eljárások során, kell, kell foglalkoznunk például a költségvetési ügyekkel és egyebekkel is. Ami a bírósági határozatokat illeti, illetve azok megsemmisítését, akkor le lehet elérni ezt az eredményt, hogyha például jogi hiba csúszott az eljárás során ebbe. Ez alapvető jog, de az ombudsman is élhet ezzel a joggal, és egy ilyen intézkedésre 30 nap áll rendelkezésemre. Néha Ha az egyik fél valamilyen oknál fogva nem tudott kérvényt benyújtani. Például a menekültek kiadatása során, ha úgy döntöttök, hogy a lengyel hatóságok sértették meg a jogot, akkor támogathatom a menekültet, és segíthetek neki ügyében. Természetesen bírósági eljárások során gyakorlatilag 250, 260 ember nem elegendő, hiszen több száz esetet, ügyet kell intéznünk. Foglalkoztam faj kérdése, fajgyűlöleti kérdésekkel, xenofóbiai esetekkel, aztán faj, faj gyűlölettel, például sporteseményeken, a romák, a roma kisebbség ügyével. Ilyen esetekben arra kértek, hogy megfigyelőként vegyek részt a bírósági tárgyalásokon. Nagyon jó az együttműködés például a Bundestag petíciós bizottságával, és a német kollégák is részt vesznek különböző német testületek ülésein. Azt hiszem, ez nagyon jó példa az együttműködésre, és ezen együttműködésnek köszönhetően kezdeményeztem egy olyan programot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy védjük azokat, akik Németországból, az Egyesült Királyságban migrálnak, és a hamburgi lengyel konzulátus vette szárnyai alá ezeket az embereket, nagyon jó az együttműködés velük is, Olyanokról van itt szó, akiket becsaptak például a közvetítők, és ennek keretén belül például 140 embert sikerült visszahoznunk Lengyelországba. Ez nagyon jól működik. Szeretnék köszönetet mondani Pocinárú úrnak megjegyzéseiért, és hangsúlyozni kívánom azt, hogy A petíciós bizottsággal, illetve az Európai Parlament más bizottságaival való találkozóink rendszeresek, Úgyhogy rendszeres a kapcsolat a parlamenti szervekkel. A lengyel parlament jogi aktusainak előkészleteiben nem vehetek részt, mert ha megtenném, akkor nem tiltakozhatnék, hogyha felmerül valamilyen probléma egy adott jogi aktussal. Úgyhogy én csak véleményezhetek, de nem vehetek részt a jogszabályok megfogalmazásában. Ugyanis egyszerre nem fogalmazhatok meg jogszabályokat, és ellenőrizhetem azokat. Ezen kívül javasolhatjuk azt is, hogy felszólaljak például a lengyel parlamentben az emberi jogok kérdésében, hogy csak egy példával éljek. Ezzel a joggal elég sokszor élünk, Általában ö, a ö, lengyel ombudsman ö, hivatali ideje során legalább egyszer szól a lengyel parlamenthez. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy más parlamentökkel is együttműködek, például a Bundestaggal, illetve igyekszem részt venni továbbképzéseken. A szenátus megfelelő bizottságaival is együttműködöm. Köszönöm Cashman úrnak is, amit elmondott. Ami a konkrét kérdését illeti, Minden petíciót megvizsgáltunk Lengyelországból, és ebben a konkrét esetben, amelyre Kesmen úr is utalt, a lengyel hatóságokhoz fordultam azzal a kéréssel, hogy minden akadályt hárítsanak el. Mert nem csak az engedély, legyen az bármilyen kiadásáról van szó. Március 15-én fordultam a lengyel hatóságokhoz, és a belügyminisztertől ö, kaptam is választ, amelyben a miniszter pozitívan reagált kérésemre, és egyetért velem abban, hogy meg kell oldani ezt a problémát. Véden úr ügyét, ha jól tudom, pozitívan oldották meg. Most pedig mindent megkívánok tenni annak érdekében, hogy a belügyminiszter válasza és ígérete most már valósággá váljon. Úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy az új miniszter a választásokat követően betartsa az ígéretét elődjének. De Hivatalos levelet kaptam a belügyminisztertől, és úgy tűnik, hogy a problémát megoldották. Köszönöm. I would also like to... Elnök asszony, én is el szeretném mondani, hogy milyen kellemesen meglepődtem, hogy a lengyel törvényeknek köszönhetően a lengyel ombudsmannak mekkora hatásköre van ez modellértékű is lehet. Úgyhogy javaslom, hogy Lipovics professzor asszony magyarázza csak ezt el bátran az összes többi ombudsmannak, és talán az európai ombudsman segítségével meg lehetne vitatni ezt a lehetőséget. Remélem, hogy majd kezdeményezi ezt a dolgot, és mi talán valamilyen módon majd támogatjuk. Végezetül Bocsánat, szeretett volna hozzászólni? Nincs. Mikrofonja nincs a hozzászólónak sajnos. Nem halljuk. Megfordítottuk a sorrendet. Én csak egy kicsit ideges vagyok, mert van két petíciónk, és az egyik külön ezért utazott ide Berlinből, és csak két nappal ezelőtt tudta meg, hogy ide kell utaznia. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megoldódott a probléma, de csak nagyon ideges vagyok, hogy a többi petíciótól ne raboljuk el az időt. Elnök, nagyon remélem, hogy nem így van. Szeretném megjegyezni azt is, hogy az állampolgárok részvétele bizonyos feladat köreit illetően is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Bocsánat, még szeretnék egy szót szólni, ha megengedik. Hölgyeim és uraim! Az Európai Ombudsmannal folytatott eszmecserémet követően szeretném felhívni a figyelmüket egy nagyon veszélyes tendenciára Európában. Beszéltünk a szigorító tervekről, intézkedésekről, és bizonyos kormányok ezt kifogásként használják fel arra, hogy megszabaduljanak például a regionális ombudsman irodáktól. Olaszország, Spanyolország jó példa erre. Persze ez nemzeti hatáskör, de főleg ilyenkor amikor ilyen szigorú intézkedésekre van szükség, és amikor a diszkrimináció felmerülhet, mint lehetőség, az ombudsmanok hozzájárulhatnak az egész kontinens nagyobb politikai stabilitásához. Úgyhogy kérem, támogassák ezt. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon köszönöm. Nem felejtjük el. Akkor folytassuk a 20-as petícióval. Henrika Glengnek adom meg a szót, ha itt van. Szanowna Komisjo, petycja moja numer 1399 łamane na 10 dotyczy e, Hölgyeim és uraim, az én petícióm az 1399 per 2010-es petíció az európai államok közti e, iratpostázásra vonatkozik, amennyiben e, egy lengyel külföldön lakik, e, sajnálatos módon nem kaphatja meg a hivatalos levelezést az állami hatóságoktól postán, e, és ezzel a 3093 per 2007 e, hetes irányelvben foglaltak nem teljesülnek. A lengyel posta egész egyszerűen nem hajlandó postázni külső kívülre, az országon kívülre ezeket a hivatalos leveleket. Sajnálatos módon lengyel állampolgárok anyagi veszteséget is elszenvednek emiatt, mert például nem kapnak meg időben egy levelet, és így nem tudnak megjelenni a bíróságon. Az én kérdésem az, hogy Lengyelország vajon miért nem alakítja át a jogi hátterét oly módon, hogy az a 13 per 90, a, bocsánat, a 2007 per 1393-as irányelvnek megfelelően lehetővé tegye minden az Európai Unió egyéb tagállamaiban élő lengyel számára, hogy a hivatalos levelezését lakóhelyén megkapja. To read the statement ta sprawa łączy się z drugą petycją. Igen. Nos, ez az ügy hozzátartozik szorosan egy másik petícióhoz. Ugyanígy e, a bírói dokumentumok kézbesítése okozott problémát a másik e, petíciós, petíciót benyújtó személynek is. Sajnálatos módon a lengyel jog nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy lengyelek százezrei élnek külföldön. Ez a beadvány szerző nyújtotta be hozzánk a 277 per 2010-es petíciót, és felkért engem arra, hogy olvassam fel az ő beadványát, nos ezt megteszem. Sajnálatos módon valódi integráció nem képzelhető el, akkor, hogyha az európai állampolgárok nem tudnak megfelelően levelezni a különböző hatóságokkal, bíróságokkal az ügyeikben. Erről szól ez a petíció. Az Európai Bizottság már kiadott egy közleményt, amelyet a képviselők is megkaptak, és ebben a közleményben bizonyos bírói, bírósági ügyekről van csak szó. Mi ennél általánosabban szeretnénk megközelíteni a kérdést, ez egy európai integrációs kérdés, és a legfontosabb probléma az, hogy nem csak bírósági, hanem egyéb hivatalos ügyekben is kézbesítsék a hivatalos dokumentumokat az EU tagállamain belül. Tehát egy közös eljárásra lenne szükség minden hivatalos ügyre, administratív, büntetőjogi, bírói, nem bírói ügyekre, amelyek alapján kézbesítenék a hivatalos dokumentumokat. Az Európai Bizottság válaszában felveti azt, hogy itt nemzetiségen vagy állampolgárságon alapuló diszkriminációra kerülhet sor. Valójában nem az állampolgárságon alapul a diszkrimináció, hanem a lakóhelyen alapul a diszkrimináció. Ez pedig aláássa az Európai Unió egyik legszentebb rendelkezését, miszerint az állampolgárok szabad mozgást élveznek a tagállamok között, és akkor olvasom tovább a petíciót. A Lengyelország által eddig meghozott jogalkotási lépések sajnálatos módon szembe mennek az európai integrációval, mert eddig közigazgatási ügyekben a lengyel hatóságok postán hajlandóak voltak elküldeni a dokumentumokat, ha egy állampolgáruk külföldön élt hivatalosan, májusban azonban hátraarcot hajtottak végre, és egyes vidéki hatósági irodáktól tudjuk, hogy most már nem küldhetnek egy másik tagállamban élő lengyelnek az ottani címére levelet, hanem először is neki egy törvényes képviselőt kell kijelölnie Lengyelországban, és annak küldik majd a levelet. Tehát minden lengyelnek egy törvényes képviselőt kellene megneveznie Lengyelországban, ezzel pedig valójában újabb akadályokat gördítünk a szabad mozgás elé, mert bonyolultá tesszük az életet. Sajnálatos módon tehát a lengyel törvények éppen ellenkező irányba menetelnek, mint az európai integráció. Az eljárásokat oly módon kell ugyanis megszövegezni, hogy könnyebbé tegye az életet olyan állampolgáraink számára, akik külföldön, másik Európai Uniós tagállamban élnek. Tehát legyen ennek az illetőnek bírósági, vagy éppen nem bírósági, büntető ügye, vagy éppen polgári vagy közigazgatási ügye váljék számára lehetővé az, hogy megkapja a hivatalos iratokat. Tehát sajnálatos módon Lengyelországban újabb és újabb akadályokat gördítenek az állampolgárok útjába, és nehez, megnehezítik ezzel életüket. Köszönöm. Mr. Viktorovits and Mrs. Kranovska uh, uh, will, say the positions of the, committee, of the Commission. Az Európai Bizottság részéről. You. Uh, thank you very much uh, uh, for giving me the floor. Uh, indeed that... Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy az Európai Bizottság nevében megnyilvánuljak. A két petíció az tényleg valóban uh, hasonlít. Én eh, a polgári és eh, közigazgatási ügyekről tudok beszélni, míg a kollégám majd eh, a büntető ügyekben történő dokumentum kézbesítésről fog beszélni. Sajnálatos módon polgári ügyekben nincsen megfelelő eszköz, mert az 1393 per 2007-es irányelv gyakorlatilag kimondja, hogy közigazgatási ügyekre nem alkalmazható ez az irányelv. Sőt, alapvetően nincsen ezekben a közigazgatási ügyekben érvényes Ugyanakkor a lengyel polgári törvénykönyv tartalmaz két olyan cikket, amely valószínűleg szembe megy a hivatalos anyagok és dokumentumok kézbesítéséről szóló európai irányelvnek. Felléptünk a lengyel hatóságoknál, és három hónappal később a lengyel igazságügy miniszter küldött az Európai Bizottságnak egy választ, amelyben a hajlandóságát fejezi ki arra, hogy megváltoztatják a lengyel polgári eljárási szabályokat, ugyanakkor mégis elég homályos volt ez a válasz. Éppen ezért hivatalos értesítést küldünk a lengyel hatóságoknak, ami ugye jogsértési eljárás előtti lépés. Köszönöm. Oui, merci. Euh, je veux brièvement répondre euh, concernant... Köszönöm szépen. A büntetőjogi kérdésekre válaszolnék. A petíció benyújtója. Itt az első petícióra utalnék a 277-esre. Nos, a benyújtó azt mondja, hogy az ötös cikk első bekezdése az igazságügyi aktákra vonatkozóan büntetőjog területén a tagállamok között. A... Nos, ez a postai közvetlen kiküldést szabja meg azon személyek számára, amelyek egy másik tagállam területén tartózkodnak, és ezt egyáltalán nem alkalmazzák a gyakorlatban a lengyel bíróságok, a lengyel büntető bíróságok. Tehát a petíció benyújtója azt mondja, hogy a jogalkotó ellent kötelező szabályokat határozott meg, rendeletet és irányelvet, amelyek lehetővé teszik, hogy levelezés, levél vagy e-mail útján lehessen részt venni az íróságokban, vagy akár a, az ügyekben, akár az igaz, bíróságon kívüli ügyek intézésében. Két kérdés vetődik fel ezzel kapcsolatban és eh, itt két részben válaszolok, a polgárügyek és a büntetőügyek tekintetében. Egyrésztről, hogy a bizottság egyáltalán alkothat-e jogot ezen a területen, hiszen nagyon rövid ideje a Lisszaboni szerződés óta avatkozhatunk be oly módon, hogy minimális közös szabályokat határozunk meg a büntetőeljárások lezajlására, lefolyására vonatkozóan például, és itt említeném a 82-es cikket a szerződésből. Itt minimális szabályokról van szó. A bizonyítókok befogadhatósága, az áldozatok jogai, valamint a büntetőeljárásban részvevő személyek jogai tekintetében. A jogalkotó választása a büntetőeljárás hibája az, amit el kell kerülnünk, és ez nem teljesen szabad. Egyrészt ezt ez a cikk korlátozza, amely felsorolja a szemünkre a területeket, másodszorban pedig vannak bizonyos politikai jellegű prioritásaink, illetve jogi jellegű prioritások. Csak emlékeztetőként itt van például az az úti terv, amelyet a tanács 2009-ben fogadott el, melynek célja az eljárás jog, eljárási jogok erősítése a gyanúsítottak, vádlottak esetében a büntetőeljárásban, és bizonyos kezdeményezéseket is megindítottunk szakaszonként, specifikusan körülhatárolt területeken. Itt utalnék azokra a munkákra, amelyek már zajlanak, a fordítással kapcsolatos irányelvre, az ügyvédhez való fordulással kapcsolatos irányelvre, a vádlott személy jogainak kinyilatkoztatásával foglalkozó irányelvre, és itt bizonyos alapvető prioritásokról van szó, a védelemhez való jogról. Azt hiszem tehát, hogy a közvetlen kiküldés postai úton ez nem tartozik ebbe a körbe. A második kérdés, amely az ahhoz kapcsolódik, hogy a bizottság jogsértési eljárást indíthat-e egy tagállam ellen, hogyha az megsérti azon kötelezettségeit, amelyek a jogsegéllyel kapcsolatos egyezményhez kapcsolódnak. Nos, tehát láthatjuk a büntető eljárási szabályok azt mondják, hogy a lengyel bíróságok ezeket a dokumentumokat akár az igazságügyi minisztériumi közvetítő útján eljuttathatják, vagy más tagállambeli hatóság útján de ez a határokon átnyúló átadás nagyon összetett, a, amennyiben a lengyel bíróságok kötelezik a lengyel állampolgárságú személyeket, akik más tagállamban tartózkodnak, hogy jelentsék be a postai, hogy csak lengyelországi postai címet jelentsenek be. És ez nagyon nehézé teszi a dosszióhoz, az aktákhoz való hozzáférést, Nos, itt is hiányosságokat tapasztalhatunk. Uh, Elnézést volna megoldás, és erre nem csak magyarázat. Mert nincs időnk erre. Tíz perc múlva a harmadikkal is végeznünk kell. Vannak bizonyos hiányosságok, de itt most egy egyezményről beszélünk, amely egy régi rendszer része, amely nem alkalmazható közvetlenül, és nekünk lehetetlen a tagállam ellen eljárást indítani 2014-től kezdődően. Jelenleg nincsen megálló, megoldás, mert ezek nem prioritást élvező intézkedések, tehát nem lehet indi- jogsértést indítani a tagállam ellen. Dziękuję e, Annak ellenére, hogy nem vagyok ennek a bizottságnak a tagja, most mégis bátorkodtam megjelenni, mert eh, néhány hónappal ezelőtt az Európai Bizottságnak eh, írásban küldtem egy kérdést a petíció kérős, kérőinek eh, nevében, és valójában nagyon hasonló választ kaptam, mint amit az Európai Bizottság ma itt kifejtett. Ez pedig azt mutatja, hogy sajnálatos módon tényleg létezik diszkrimináció bírósági ügyekben, amikor pedig, eh, amennyiben pedig közigazgatási ügyről van szó, arról pedig egyáltalán nem tudnak nyilatkozni. De eh, ettől függetlenül tény, hogy eh, büntető ügyekben több garanciára van szükség, hogy a ügyben részvevő felek jogai érvényesülhessenek de én nem teljesen értem, hogy miért nem eh, tudunk ugyanilyen módon eljárni polgári ügyekben, eh, bíróságon kívüli ügyekben, vagy közigazgatási ügyekben, hiszen ezek az ügyek általában nem annyira érzékeny témát eh, taglalnak, mint a büntető jogi kérdések. Miért nem látnak tehát diszkriminációt abban, hogy megakadályozzák az emberek szabad mozgását azzal, hogy nem hajlandóak külföldre polgári jogi és egyéb nem bírósági hivatalos dokumentumokat küldeni. Köszönöm. Nos, ez egy olyan kérdés, amely mindenképpen választ igényel és remélhetőleg ez a válasz hamarosan meg is születik. Sajnos tovább kell lépnünk. A végén tudna reagálni rá, ombudsman asszony? Mert ott van a petíció benyújtója, és ő most vár minket. Ez egy másik lengyel petíció, ez a egyes napi rendi pontunk. Köszönöm, örülök annak, hogy itt van az ombudsman, mert az Európai Bizottság e, képviselője előbb-utóbb kénytelen lesz válaszolni a kérdéseinkre, és e, tényleg várunk további döntéseket. Éppen ezért is örülök annak, hogy itt az ombudsman, mert azzal, hogy ön itt van, és hallja, hogy mennyire nehéz és problémás már most is és valószínűleg a jövőben is ilyen ügyeket előre vinni, akkor látja majd, hogy az egyes lengyel jogszabályok megkérdőjelezik az európai integrációt, illetve az európai integráció ellen hatnak, és ezért remélem, hogy ön, aki most itt látta ezeket az ügyeket és problémákat, majd fellép ezen problémák ellen. Lengyelországban sajnálatos módon nem megfelelőek az eljárások Lengyelországban bizonyos területeken, és ezért is örülök, hogy ön itt van, és bizonyára segíteni fog nekünk. Köszönöm. Következő petíció benyújtójája szó most. Dear Madam Chair, honorable members of the committee, on behalf of Campaign Against Homophobia, Tisztelt elnökasszony, tisztelt bizottsági tagok! A xenofóbia elleni harc keretén belül az LGBT képviselé, képviseletében szeretném még egyszer benyújtani a petíciónkat. Petíciónk a lengyel hatóságoknak más tagállamban azonos nemű partnerrel való regisztrált kapcsolatba lépni kívánó lengyel állampolgárok számára a családi állapotra vonatkozó igazolások kiadásától való vonalkodásáról szól. Mióta Lengyelország csatlakozott az Európai Unióhoz, nagyon sok lengyel, leszbikus és homoszexuális elköltözött Lengyelországból, és külföldiekkel költözött össze. Akár házasságról, akár regisztrált kapcsolatról van szó, azonos vagy nem azonos neműekkel, az előfeltétel az, hogy legyen rá ö, megfelelő jogi kapacitása az adott személynek. Eddig a lengyel hatóságok nem voltak hajlandóak kiadni ilyen jellegű igazolást azok számára, akik ugyanazon neművel kívántak ilyen kapcsolatot teremteni külföldön. Ugyanakkor az különböző neműek ö, vonatkozásában gond nélkül kiadják ezeket az igazolásokat. A megtagadás egyetlen alapja a szexuális beállítottság. Szervezetünk körülbelül pontosan 50 panaszt kapott a külföldön élő leszbikusoktól vagy homoszexuálisoktól, akiknek megtagadták ezt a kérését. De több ezer ilyen kérés is megszületett már. Ez tehát széleskörű problémát jelent, amely diszkrimináció a szexuális beállítottság alapján. Júliusban Asbieta Jadzsiseszka, akit az ombudsman is támogatott, a belügyminisztériumot arra szólította fel, hogy változtasson ezen a diszkriminatív eljáráson. Az ombudsman és az esélyegyenlőséggel foglalkozó felelős ugyanis megsérti a magánéletet, illetve a partnerek családélethez való jogát. Ha nem adják meg a nevet, hogy hogy hívják a partnert, már elég az elutasításra. A belügyminiszter is bevallotta, hogy változtatni kell a jogszabályon, de a mai napig nem módosították ezt a szabályt. Mivel a tagállamok alapvető emberi jogok garantálására kötelezettek. A hivatalos tagállamoknak tiszteletbe kell tartaniuk az EU jogot, úgyhogy kérjük, hogy intézkedjenek, hogy ezen a helyzeten javítsanak. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon köszönöm, hogy ilyen röviden ismertette a helyzetet. Kesmen úr szeretne először szólni. Nem, bocsánat, először a bizottságnak adnám meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Sajnos el kell... El kell mennem. Úgyhogy csak annyit tudok most mondani, hogy a bizottság tisztában van a problémával, a lengyel problémával már egy ideje. Legutóbb az utolsó petíciós bizottsági ülésen tájékoztattak minket erről, és mi írtunk levelet a lengyel hatóságoknak, mégpedig május hónap folyamán, ahol idézek, a fenti dokumentum kinemadása gyakorlatilag azon lengyel állampolgárok számára jelent akadályt, akik összekívánnak hasznosodni, vagy pedig együtt kívánnak élni ott van például Hollandia, Lengyelország, Svédország, Csehköztársaság esete. Úgyhogy örülök, hogy itt van a lengyel ombuds asszony. A lengyel hatóságok augusztus végén válaszoltak nekünk, és úgy tűnik, mintha valami megmozdult volna. Bár konkrétumokról nincs szó. Úgyhogy gyakorlatilag két részről van itt szó, amiről tájékoztatni szeretném a petíciós bizottságot és a lengyel ombudsmant is. Először is ott van a védekezés, amely indokolja hogy kiadható-e a dokumentum, és Lengyelország a továbbiakban is kívánja ezt ellenőrizni, hogy házasságra kívánna lépni az illető, vagy pedig regisztrált élettársi kapcsolatba lépni, mégpedig saját területén. Aztán van egy másik rész is, hogy beindult a tárgyalás arról, hogy ezt az akadályt elhárítsák. Úgyhogy meg szeretném erősíteni azt, amit a lengyel ombudsman is mondott korábban. Bár konkrét időkeretet nem szabtak ehhez. Szerintünk nem lehet még lezárni ezt a petíciót, mert a kölcsönös megértés szellemében folytatnunk kell ennek az ügynek a vizsgálatát, tiszteletben tartva mind az európai intézmények, mind Lengyelország hatáskörét. Ennyit szerettem volna én elmondani, talán még annyit, hogy Lengyelország konkrétan utal a petíció végén arra, hogy természetesen nem fogja elismerni, hogyha változik a helyzet, és azok, akik ezt ö, majd megléphetik, azon lengyel állampolgárok külföldön, gyakorlatilag Lengyelországban nem tekintendők sem házasoknak, sem regisztrált partnereknek. Köszönöm szépen. Much. Um, I inform you that we have uh, the offer from the translators to be here kaptunk egy javaslatot, illetve ajánlatot a tolmácsoktól, hogy még 10 percet maradnak. Kes. De többet nem. I'm going to be uh, very brief. I thank... Kesmen úr, én eh, nagy örömmel hallgattam azt, amit a lengyel ombudsman eh, mondott. Továbbra is diszkriminatív helyzet áll fenn, nem oldódott meg a kérdés. Sajnálatos módon a homofóbia nem csak Lengyelországra jellemző, próbálom megnyugtatni a lengyel kollégákat, nem eh, őket próbáljuk most itt karóba húzni. Még régi tagállamokban is vannak ilyen problémák, de itt most éppen egy lengyel petícióról van szó. Szeretném megköszönni az ombudsmannak is, és a petíció előterjesztőjének is, hogy ezt a fontos kérdést elénk hozták, és mindahogy itt már elhangzott nekünk, nincs beleszólásunk a tagállamok kompetenciájába tartozó törvényekbe, például a családjogi törvény alakulásába, de a diszkrimináció ellen van kompetenciánk fellépni. Ez a hatáskörünkbe tartozik. Köszönöm. Köszönöm, én is köszönöm az ombudsmannak eh, és a petíció benyújtájának, hogy eh, ezt a témát elénk hozták. Szerintem is fontos, hogy ez a téma nyitva maradjon, ez a petíció nyitva maradjon. A parlament eh, álláspontja az az, hogy diszkrimináció mentesen lehessen egyik országból a másikba átköltözni, és itt nem csak az átköltözés szabadságáról van szó, hanem az abból fakadó további jogok igénybevételének lehetőségétől is. Éppen ezért gyakran kell ezt a kérdést felvetnünk majd az Európai Bizottságnál, hogy ne húzhassák a lengyel hatóságok az időt, hogy tudatában legyenek annak, hogy számunkra ez egy fontos, sürgős kérdés köszönöm. Tudatában vagyok annak, hogy ebben az ügyben a, az már tájékoztatott a jelenlegi helyzetről, és arról, hogy mozgásban vannak a dolgok. Tehát a petíció az nyitva marad, de amikor megkapjuk a különböző, a, rele, a, a, a megfelelő információt a lengyel hatóságoktól, hogy az ügy megoldódott, akkor, akkor nyilván ez változni fog, de egyelőre nyitva tartjuk a petíciót. Köszönöm. Akkor mielőtt lezárnánk az ülést, még egyszer szót adok a lengyel ombudsmannak. Köszönöm. És szeretném Szeretnék akkor újra visszatérni erre a legutolsó ügyre. Én, nekem az a meggyőződésem, hogy ez az ügy már megoldódott. Ugyanis mi az Európai Bizottságtól eltérően nem gondoljuk, hogy a jogszabályokat is meg kellene változtatni, itt egész egyszerűen a gyakorlatról van szó, illetve a belső utasításokról. A belügyminisztérium tevékenysége kiterjed arra, hogy felügyeleti joggal bír a különböző állami hatóságok tisztviselőinek munkája fölött. Most, hogy a minisztérium beleegyezett abba, hogy ez az igazolás, ez a, az igazolás ez gyakorlatilag nem egy engedély a házasság kötésre, illetve a regisztrált párkapcsolat megkezdésére. Tehát ebben a belügyminiszterrel egyetértünk. Szerintem most azt kell majd megnézni, hogy a jövőben lesznek-e ilyen problémák hogyha a jövőben is lesznek ilyen problémák, nevezetesen, hogy visszautasítják az ilyen igazolás kiadását, és mi pedig a szokványos kéthavi találkozóinkor, amikor is leülünk a melegjogi szervezetekkel, eh, ha ezeken a találkozókon ők arról értesítenek bennünket, hogy eh, nem változott a helyzet, akkor mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a belügyminiszter ígérete érvényre jusson. Jogi szempontból szerintem teljesen egyértelmű a helyzet. De nyilvánvaló, hogy meg kell várnunk azt, hogy mi történik a gyakorlatban. Én magam oda fogok figyelni erre a dologra, de szerintem a jogszabályokat nem kell megváltoztatni. Glenc asszonynak köszönöm, hogy felvetette ezt a problémát. Az ő esetét ismerem. Az ő esetében mi négyszer interveniáltunk már a hatóságoknál. És legutóbb például a belügyminiszterhez fordultunk. Általában ötből négy esetben a miniszter egyetért velem, de van egy folytatódó vitánk, egy állandósult vitánk a belügyminiszterrel ebben a kérdésben. Sajnos most részleteket nem áll módonban önöknek elmondani, de augusztus 30-án írtam egy levelet a belügyminiszternek, és ebből idéznék, én nem akarom és nem szándékozom, mint ombudsman, aláásni a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat írtam neki, de a jogorvoslati lehetőségeket tisztáznunk kell büntetőeljárásokban a vádlott milyen jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik, és nyilván meg kell tenni ugyanezt polgári ügyekben is. Egyértelmű, hogy a jog, az Európai Uniós csatlakozás óta az állampolgárok sokkal nagyobb számban költöznek egyik országból a másikba. Nyilván ennek vannak pénzügyi vonzatai is a bíróságok szempontjából. Amennyiben valaki külföldre költözik, a jelenlegi lengyel szabályozás értelmében egy lengyel törvényes képviselőt kell megneveznie. Ugyanakkor ez azért felvet egy sor jogi aggályt. Mi is elemezzük jogi szempontból ezt a helyzetet, és eh, módonban áll önöknek most elmondani azt, hogy mi az elemzésnek a kimenetele. Sajnos úgy tűnik, hogy egyfajta jogi csapda van itt. Stosowane do niektórych elementów i następuje wejście. Sajnos nem állnak rendelkezésre jogszabályok. Tehát egyfajta joghézag van Nekünk természetesen megvan az elképzelésünk arról, hogy hogyan tudunk előrelépni. Úgy tűnik, hogy ebben a témában viszont nem értünk egyet. Az ombudsmani hivatal és a lengyel kormány januárban tartottunk egy megbeszélést, januárban tartunk egy megbeszélést, amelyre szívesen meghívom Kolarska Bobinska asszonyt és az egyéb érdeklődő európai parlamenti képviselőket. Amennyiben ott nem sikerül megoldani a problémát, akkor az alkotmánybírósághoz szándékozunk fordulni. Ugyanis a jelenlegi ügyeink közül ez az egyik legsúlyosabb nézeteltérés az ombudsmani hivatal és a kormány között. Itt jogalkalmazási és jogértelmezési problémák vetődnek fel, illetve különbségek vetődnek fel. Annyit mondhatok önöknek, hogy ha szükséges, én az alkotmánybírósághoz fogok fordulni ebben az ügyben, de előfordulhat az is, hogy a választások után felálló kormány új minisztere változtat ezen a gyakorlaton. Ne felejtsék el, hogy nagyon nagy számban települtek külföldre lengyel állampolgárok, ez nyilván komoly költségekkel jár majd a lengyel hatóságok részére is, eh, de tisztázni akarom ezt az ügyet, és majd később a részletekről tájékoztatom önöket. Köszönöm mindenkinek! Köszönöm Lipovics professzor asszony, köszönöm a tolmácsoknak is.